Can we, can we... Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf äh, heute... Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a mai napon, itt az együttesülésünkön. A Kont és a Libe együttesüléséről van szó. Biztosunk, Semeta úr van ma jelen, és egy olyan irányelvvel foglalkozunk, amely a büntetőjog keretei között igyekszik védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Ez az úgynevezett PIF irányelv, alapvető fontosságú irányelvről van szó a jogalkotásban, már csak azért is, mert itt a konton belül a mai délelőtt aktuális eseteket vizsgáltunk, méghozzá az Olaf által kezelt ügyekről van szó. Úgy tűnik, hogy a vizsgálat eredményétől függetlenül itt a, az Olafnál olyan helyzet alakul ki, amely javításra szorul. És úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság a PIF irányelve vonatkozó javaslatát azért készítette el, hogy javítsa a jogi helyzetet Európában, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét büntető jogi szempontból kívánjuk javítani. Nagy kíváncsisággal várom Semet a biztos úr bevezető szavait, de itt López Akilár kollégát is üdvözlöm, nem csak mint társ előadót, hiszen Ingeborg Gressle a mi szakbozítságunktól, és ők készítik ezt a jelentést egyben a LIBE elnöke is, a belügyi polgári szabadságjogokkal foglalkozó szakbizottság vezetője, tehát most meg is adom önöknek a szót. Az elmúlt ülésen az OLAF képviselőivel foglalkoztuk már a PIF irányelvvel. Azt gondolom, hogy szerencsés dolog, hogy most a biztos urat is meghallgathatjuk, de először López Aquilar kollégát kérném meg egy néhány bevezető megjegyzésre. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kolléga, Tajrer kolléga, igen, tisztelt képviselők, üdvözlöm Önöket a Kont és a Libe együttesülésén. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek egy ilyen együttműködésben amelynek a célja az, hogy rendkívül fontos kezdeményezéseket támogassunk, amikor egy európai büntető jogi jogalkotás, ami nagyon fontos kerül az asztalra. Mi védjük a Európai Unió pénzügyi érdekeit a büntetőjog segítségével is ez a magyarázata annak, hogy libeként úgy érezzük, hogy szükségünk van erre a munkára, és kötelezettséget vállalunk a cél elérésért. Nagy örömmel üdvözöljük a KONT szakbizottság, akinek a vezetője Tarjer kolléga is elkötelezetten dolgozik. Együtt meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Most pedig meg is adom a szót Semet a biztos úrnak, hogy tegye meg a bevezető szavait. Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselők, elnök urak! Két héttel ezelőtt a tanács elfogadott egy általános megközelítést a bizottság javaslatával kapcsolatban, amely 2012. júliusban született. Reding alelnök asszony és úgy gondoltuk, hogy bemutatjuk az önök szakbizottságainak az okát annak, vagy az okait annak, hogy miért volt szükség erre a lépésre. Három fő pontról beszélhetünk ebben az összefüggésben. Röviden felidézném ezeket újra. Az első célunk az volt, hogy rosszan határozzuk, jobban határozzuk meg az Európai Unió pénzügyi érdekeivel szembeni cselekményeket. Itt, itt meglehetősen széles körű bűnözői magatartásról van szó. A második terület az az, hogy minimális szankciókat alkossunk ezen bűncselekménnyel kapcsolatban, hogy megfelelő, arányos, de eléggé eredtett szankciókat tudjunk az EU szintjén alkalmazni. Most pedig harmadszor szeretnénk biztosítani, hogy a nyomozók, a vizsgálók, az ügyészek kellő időt kapjanak arra, hogy átfogó határokon átnyúló nyomozást végezzenek. Sajnos az általános megközelítés, amit elfogadott két héttel ezelőtt a tanács, alig ha éri el a célokat. Sőt, bizonyos területeken elmondhatjuk, a harmonizációs szint alatt marad, amelyet már most is biztosít nekünk a PIF egyezmény és a jegyzőkönyvei. Három oka van annak, hogy miért vannak aggájaink. Egyrészt a tanács ki akarja zárni az áfát az irányelv hatájáról, azonban bizonyos a európai bírósági ítéletek rámutatnak, hogy ez is része az EU pénzügyi érdekeinek. Hogyha meg akarjuk védeni, és hatékonyan akarjuk megvédeni, akkor a hatálynak magába kell foglalni az Európai Unió minden nemű pénzügyi érdekét. Alapvető minimumként a bevételekről, pénzügyi bevételekről van szó, amelyek az EU szolgálatában állnak. Éppen ezért a saját forrásokra vonatkozó határozatot is figyelembe kell vennünk, és a kiadásoknál is látnunk kell, hogy milyen konkrét eszközök állnak rendelkezésre. Csak hogy világossá tegyem, az áfát nem zárjuk ki a PIF egyezmény alól pillanatnyilag, ezért a tanács lépése visszalépést jelent ahhoz képest, hogy milyen jogi vívmányaink vannak az EU szintjén pillanatnyilag, Másodszor a tanács nem akar bevezetni minimális szankciókat, hogyha csalást tanúsítunk az EU költségvetésével szemben. Itt egy, egy, egy mit jelent? Súlyos bűncselekménynek minősül az, ami négy éves büntetési tételt von maga után. Ez azonban nincs összefüggésben az általános megközelítéssel. Az alacsonyabb szintű bűncselekmények meghatározása a tagállamokra marad. Ez azt jelenti, hogy kevés dolog változik. Azon országokban, ahol nem találkoznak a börtön, börtönbüntetés veszélyével, továbbra is ezeket a cselekményeket el fogják követni. Végül pedig a tagállamok nem tudtak egy megfelelő szintű harmonizációban megállapodni a, köt, a kötelező korlátozással kapcsolatban. Ennek hat, a pillanatnyi módosítás nagyon kis változást jelenten a gyakorlatban. Nézzük most meg a jogalapot, mint már legutóbbi alkalommal elmondtam. A 352. 50, a 325. cikk 4. bekezdését választották jogalapának. Ez egy olyan rendelkezés, amely az EU pénzügyi érdekevel foglalkozik, hogy E, arányosan, megfelelő mértékkel kell védeni az EU jogot a büntetőjog segítségével is. Önök is tudják, hogy a tanács elutasította ezt a rendelkezést a 83. cikk második bekezdéstét választják jogalapnak, és ez egyáltalán nem egy akadémiai vita, nem egy tudományos vita, hiszen arról kell beszélni, hogy különböző módon védjük a különböző tagállamokban az EU érdekeit és költségvetést. Írország, Dánia, Egyesült Királyság fontos szerepet játszik az igazságügyi együttműködés keretében, azonban ezek kívül maradnak, és ez nem engedhető meg. Hogyha meg akarjuk védeni az EU pénzügyi érdekeit, akkor figyelembe kell vennünk az egész EU-t, és elrettentőnek és hatékonynak kell lenni az egész EU-ban az intézkedéseknek. Ez, ezt világossá tettük az EU tanácson az Európai Parlament eh, szempontjából nagyon fontos, hogy határozott álláspontot foglaljanak el ebben a kérésben. A Lisszaboni szerződés eh, szerint az Európai Parlament teljes mértékben részt vesz első alkalommal ebben a témában egy jogalkotásban. Ez megfelelő hatásköröket biztosít arra, hogy hatékony szintre jussanak a harmonizáció szintjén ezen a területen. Köszönöm szépen. Much, uh, eh, Mr. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak a bevezető szavakat, most pedig megadom a szót a jelentéstevőinknek. Szeretném egyébként a Júri eh, szakbizottság jelentéstevőjének is megadni a szót Szvifka úrnak, de nem tudom, hogy itt van-e már. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság eh, jelentéstevőjével kezdjük, Inge Gressle, öné a szó. Köszönjük szépen, biztos úr, hogy eljött ma hozzánk, és eh, nagyon vártuk és hogy eljöjjön, hiszen az Európai Unió jogi történetében mérföldkő a büntetőjog harmonizálása az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő jogsértések esetében. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 325 per 4 legyen a jogalap, mert itt egyértelmű lehetőségek biztosítottak szemben a másik opcióval. Ezért szeretném, hogy a későbbiek során még egyszer emeljek ki ennek a cikknek a fontosságát. Itt a parlamentben mindig küzdenünk kell ezért. Fontos, hogy lássuk, hogy mindig az EU költségvetését érintő pénzügyi jogsértésekről van szó, más ezen túlmenő megfontolások nem ennek az eljárásnak a tárgyát képezik. Éppen ezért mindenképpen tiltakozni szeretnék a jogalap cikkének megváltoztatása ellen, és továbbra is úgy gondolom, hogy világos, egységes, EU-szerte érvényes jogalapot kell teremtenünk, ugyanis csak így tudunk ezen a nehéz területen előbbre jutni. Ezért szeretnék még egyszer ragaszkodni ahhoz, hogy a 325-ös jogalap vezessen a rendes jogalkotási eljáráshoz, amelyben ugye az Európai Parlament egyenjogú jogalkotóként szerepel, miközben a másik esetleges jogalap az Európai Tanács ruházná a jogalkotás felelősségét, ez fatális következményekkel járna. Emellett nem szabad opt-out lehetőséget biztosítani bizonyos tagállamok számára, hiszen akkor nem lesz biztosított az egységes alkalmazás. És ez az opt-out lehetőség azt jelenteni egyben, hogy a tanács sokkal nagyobb súlyjal léphet fel. Tehát a 83 per 2-es jogalap rendkívüli módon rontaná a mi tárgyalási pozíciónkat. Társjogalkotóként marginális helyzetbe kerülnénk, szélre szorulnánk, és hogyha a két egymás mellett létező jogalapunk van, az a költségeket is növeli, kettős struktúrákat, megkettőzött struktúrákat teremt. Az Európai Bíróság 2013. február 26-án hozott egy ítéletet, amely ismét csak megerősít, hogy a 325-ös jogalap mennyire erős, ezért szeretném mindenképpen kérni a kollégákat, hogy járuljanak hozzá, hogy valóban az észszerűség győzedelmeskedjék a korábbiakkal szemben. Végül a végén fog dönteni a parlament, és egészen a végéig nyitott marad számomra ez a kérdés, amíg a plenárison nem születik döntés, számomra ez nincs eldöntve, és nincs eldöntve mindaddig, amíg a plenárison nem szavaztunk, és mindaddig, amíg a frakciók nem tudtak megállapodni. A tanács, azt kell, hogy mondjam, ismét csak megmutatta, hogy hát úgy működik, ahogy. A csalás elleni, a csalás megelőzését törölni, aztán bizonyos cikkekben az áfát törölni, korlátozni a jogszabály hatája alá tartozó jogsértések körét, továbbá a nyolcas cikkben a küszöbértékek törlése, a 12-es cikkben az elévülés határidejének megváltoztatása. Úgy gondolom, hogy ezekkel ezek számunkra nem elfogadhatóak, fontos, hogy a lényegi kérdésekben ragaszkodjunk a bizottsági javaslathoz, sőt, azt még jobbá tegyük. A kettes cikkben már a múltkor beszéltem erről, A számvevőszék itt azt kéri, hogy ne csak az EU-s költségvetés és az EU-s intézmények költségvetésére korlátozzuk a hatályt, hanem mindazon területekre, ahol az Európai Unió szerepet vállal. Tartozzék tehát ide az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és más hasonló szervek. Örömmel fogok ezen, ezzel kapcsolatosan módosítást javasolni. Úgy gondolom továbbá, hogy bizonyos jogbizonytalanságunkat fel kell számolnunk, ahol például olyan területeken, ahol hamis számok alkalmazása történik, anélkül, hogy bármilyen kár keletkezne. Úgy gondolom, hogy jogilag itt ingoványos talajra lépünk. Ugyanez a helyzet a négyes cikk esetében az információk továbbadása kapcsán. Azt gondolom összességében, emellett hogy a gondatlanság kérdését még egyszer át kell gondolnunk. Azt gondolom, mindenképpen megfelelő figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az Európai Uniós jogszabályokat a tagállamok jogszabályaival kompatibilisebbé tegyük. Ehhez azonban jobb információkra van szükség. Már a legutóbb is említettem ezt, de nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán érdekelte bárkit ez a felvetésem. De engem érdekelnének a további információk, például a tagállamokban meglévő bűnöldözési gyakorlatra vonatkozó információkra gondolok. Jobb információkra és több információra van szükség a korábbiakhoz viszonyítva, hiszen nem szeretném, hogy az összes tagállamot ugyanazon intézkedésekre kényszerítsük, mert úgy gondolom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol több intézkedésre van szükség, és vannak olyanok, ahol kevesebbre van szükség. Tehát úgymond testre szabott intézkedésekre van szükség. Emellett érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mik a következmények a tagállami büntetőjogi rendszerekre vonatkozóan, hogyha az Európai Unió azt kéri, hogy a tagállamok az Európai Unió elleni jogsértéseket nagyobb szankciókkal büntessék, mint a az állam elleni, illetve a magánszemélyek elleni jogsértéseket. Itt egyfajta kettőséget látok, ugyanis a büntetőjogi harmonizációnak az Európai Unió terén kell, hogy legyen egy következménye, mégpedig az áll, a nemzetállami területen történő büntetőjogi harmonizáció kell, hogy legyen ennek a folyamánya, véleményem szerint. Én tehát örülnék annak, hogyha a biztos úr elmondaná, hogy még az Európai Bizottság megfontolásai ezen a téren, hiszen biztos vagyok benne, hogy már foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Greszle asszonynak. Most pedig a LIBE jelentéstevője López Aguilar kolléga kap szót. Thank you, Chairman Köszönöm, elnök úr. Igyekszem rövid lenni. Konkrét és közvetlen kérdéseim lesznek a biztos úrhoz az ügyel kapcsolatban. Először is az olaf kapcsolatosan. Amikor a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők ülésein részt vettem, kiderült, hogy mindannyian szeretnénk megtudni, hogy mennyire hatékony az OLAF által elvégzett közigazgatási vizsgálatok, illetve a büntetőjogi felelősségre vonás közötti együttműködés mennyire szoros és hatékony. Ez utóbbiakat ugye a tagállami igazságszolgáltatás végzi. Az Olaf nak sikerült a bizonyos pénzösszegeket e közigazgatási eljárások nyomán, mekkorák ezek az összegek. És egy újabb, újraból és újból felmerülő probléma a jogalap problémája. Igazából most nem azért vagyunk itt, hogy a jogalap ellen érveljünk, de szeretném megtudni a bizottságtól, hogy mennyire rugalmasak, mennyire készek arra, hogy engedjenek azon jogi érveknek, amelyeket folyamatosan hangoztatunk. Tehát, hogyha a 83-as cikkhez ragaszkodik a tanács, az az opt-out lehetőségét biztosítaná bizonyos tagállamok számára. És végül az EU pénzügyi érdekeinek definíciója. Ezt mennyire tekinthetjük teljesnek és alaposnak? a bevételek, illetve a saját források tekintetében. Ez rámutat egyébként már az áfával kapcsolatos vitára is, amely az Európai Bizottság kezdeményezésében is egyébként megjelenik, mint elem, de a tanács más megközelítést alkalmaz ezzel az ügyel kapcsolatban. Mi a bizottság elképzelése az áfa kérdésében? És ennek az előnyeit, hátrányait hogy látják? Érdemese a javaslatba bevenni? Köszönöm szépen, Szvjövka úr, megérkezett már? Úgy látom, hogy még nem érkezett meg. Akkor még egyszer megadnám Semeta úrnak a szót, hogy reagáljon a jelentéstevők állásfoglalására. Um. Well, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást is Kreszle asszonynak, amivel a javaslatunkat támogatja. Szerintünk ez egy alapvető jelentőségű javaslat az EU pénzügyi értel- érdekeinek védelme érdekében. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság javaslatát ne higítsuk fel a jogalkotási folyamat során. Úgyhogy több mint örülök annak, hogyha kiegészítő információkkal láthatom el önöket. Ezeket a hatás tanulmányok során is már elemeztük, és úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha a szakértőink a parlamenti képviselőknek maguk mutatnák be a fő érveiket, eredményeiket és azt, hogy a különböző tagállamokban hogy látják a büntetőjogi helyzetet. Vannak-e minimális szankciók, e bűncselekmények szankcionálására, illetve mik a különbségek, hogyan lehetne az EU pénzügyi érdekeit a leghatékonyabban megvédeni, melyek, mely szankciókat lehetne leghatékonyabban alkalmazni például alacsonyabb vagy magasabb összegek esetében. A jelenlegi tagállami különbségek lehetővé teszik azt, hogy a csalók azon országok irányába húzzanak, ahol alacsonyabb büntetésre számíthatnak. Ezért azt javaslom, hogy szervezzünk egy olyan munkacsoporti ülést, ahol a szakértők a hatástanulmányok részletes eredményeit be tudják mutatni, mondjuk a jelentéstevőknek és árnyék jelentéstevőknek, hogy mélyebben meg tudják magyarázni, hogy milyen következtetésekre jutottak a hatástanulmányok során. Aztán, hogy mennyire hatékonyak a tagállami fellépések, nyomon követtük a közigazgatási eljárásokat, illetve a nemzeti büntetőjogi eljárásokat. Megvizsgáltuk a konkrét helyzetet a különböző tagállamokban. Egyébként ez tükröződik a hatástanulmányunkban is. Görögország esetében 19%-os a felf felfedezés aránya Finnországban pedig 91. Azt látjuk tehát, hogy óriási a különbség a nyomon követésben. A büntetőjog Európai Uniós szinten nincs harmonizálva, tehát ez tagállami szinten betartott területe a jognak. Na már most a jogalap kérdése. Persze én nem vagyok jogász, de úgy gondolom, hogy nagyon komoly és határozott véleményt mutatott be az Európai Bizottság jogi szolgálata a 325-ös cikk mellett érvelve, hogy ez legyen a keletkezendő irányelv jogalapja. Szerintem nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt is, hogy a szerződés korábbi verziója, azaz a nidzai szerződés konkrétan kihagyta a 280-as cikk hatája alól a bűncselekményeket. Ez azt jelenti, és úgy értelmeztük a helyzetet, hogy a Lisszaboni szerződés esetében az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét már büntetőjogi szempontból is védeni kívánjuk. Ezért választottuk a 325. cikk negyedik bekezdését. A második érv, amelyet Kreszla asszony is nagyon jól bemutatott, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei és a 83. cikk bekezdésének, második bekezdése, mint jogalap, ugyanazon bűncselekmények más kezeléséhez vezetnének a különböző tagállamokban. Hiszen az Egyesült Királyság és Írország opt-in lehetőséggel élhet, Dánia pedig dönthet úgy, hogy nem kíván részt venni e rendelkezés végrehajtásában. E három tagállam tehát lehetséges, hogy nem esne az irányelv hatája alá, hogyha ez lenne a jogalap. És végül a 83. cikk második bekezdése hogyha ezt választjuk jogalapnak, akkor az szerintem elfogadhatatlan lenne. Mert biztosítanunk kell azt, hogy homogén módon bűncselekményként kezeljük ezeket az, a csalásokat, és egységes szankciókat várhatnak a csalók. A 325. cikk konkrétan minden tagállamra vonatkozik, és ezért szeretnénk ezzel a komoly érvel szeretnénk láncsát törni amellett, hogy ez maradjon a jobb alap. Tehát a 325. cikk. Aztán ott van a bevételek kérdése, konkrétan az áfa kérdésköre. Én, mint biztos, nem csak a csalás elleni ügyekért, hanem az adó ügyekért is felelős vagyok, és el kell mondanom, hogy pont azért, mert az áfa fából is származik saját erőforrás a saját, az Európai Uniónak. Nagyon érdemes tagállami szinten is odafigyelni erre. Különösen azért, mert az áfa Európai Unió saját forrás. És nagyon sokszor a bírósági határozatokban is az Európai Bíróság elismerte, és konkrétan utalt arra, hogy az ÁFA saját forrás, Európai Uniós forrás. Ezért biztosítani kell az áfával kapcsolatos gyakorlatok harmonizálását is a tagállamok között. És ezért gondoljuk azt, hogy az áfa ez irányelv hatája alá kell, hogy tartozzon. Arra kérjük a parlamentet, hogy a bizottságnak ezt az álláspontját támogassa. Köszönöm, biztos úr. Most pedig megnyitnám a vitát. Van-e véleményük, állásfoglalásuk ebben az összefüggésben? Ki kér szót? Pillanatnyilag úgy látom, hogy ketten jelentkeznek, de Jung úr, utána pedig Jean-Pierre Odi. Utána Liberecki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos úrnak is. Ma délelőtt a kontban egy meghallgatásra kerítettünk sort az Olaf főigazgatóságot, hiszen komoly aggájaink vannak az Olaf minőségét tekintve egy konkrét eset összefüggésében. Az egész bizottsági javaslat, a hatásvizsgálat egyébként ez rámutatott szerintem, miből is indul ki, abból a tényből, hogy ha az az Olaf kéréseinek 33%-ának nem tesz eleget a tagállamok többsége, vagy a tagállamok ezt nem teszik meg. És természetesen ezt a számot hallottam, ezen lehet vitatkozni, és azt gondolom nem helyén való, hogy a 33 ot ne vegyük önmagában, meg kell nézni az érem mindkét oldalát. A hatásvizsgálat esetében is meg kell nézni, hogy mi van a jog, tagállami szinten, a jogalkotás és a jogalkalmazás vetületét kell megnézni, de nekünk az a dolgunk, hogy az Olafot nézzük meg, és ma délelőtt a Kont bizottságban megkérdeztem, hogy kaphatunk-e külső tanulmányt az OLAF működését tekintve az ilyen egyéni kérések kapcsán a tagállamok felé. És hát eh, a minőséget, tehát a kérések minősége milyen? Tényleg a tagállam hibáztatható egyedül? Vagy akár az is előfordulhatna, mint mond, tényleg vannak más esetek, amikor az Olaf minősége nem elég az ügyészek, a nemzeti hatóságok nem tudnak mit tenni vele, alapjogokat sértenek, stb. stb. És ez lenne az első pontom, amit említeni akartam. A második pont a jogalapról beszélünk gyakran. Megkérdeztem Redding asszonyt az egyik libe ülésen, hogyha minimális szankciókat bevezetünk itt, akkor a büntető jogrendszerét számos tagállamban át kell alakítani, és csak, csak egy néhány olyan jogrend van, ahol létezik az a minimális szankcionálás, a minimális büntetés, tehát eh, itt megfelelő kommunikációra van szükség, vagy horizontális javaslatra van szükség a bizottság részéről, hiszen a tagállamok többségével a büntetőjogot eh, meg kell változtatni, és egy új formát vezet, akarunk bevezetni, de ez egy javaslat keretében nem működik. Nem csak a pénzügyi érdekek védelméről van szó, máshol miért nem vezetünk be itt egy gyilkosságok esetében, vagy tehát jelentős bűncselekmény esetében miért ne vezetnénk be ilyet, hogyha itt bevezetjük, tehát a kérdésem készek-e arra, hogy az OLAF munkájának minőségére vonatkozó jelentést is elfogadjunk a kérések, a lekérések esetében és a kutatás esetében, és a második pedig, hogy horizontálisabb javaslatokat alkalmazzanak a minimális büntetések, szankciók esetében, mert más területeken is alkalmazhat, ez nem csak itt. Köszönöm. Azt gondolom, hogy észszerű lenne egy néhány hozzászólást összegyűjteni Jean-Pierre Odi a következő. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Kényes ez a téma, a büntetőjog kérdése, mert ez a tagállamok joghatóságá alá tartozik. Először azt szeretném tudni, hogy biztos úrnak mi a véleménye. Az illegális cselekményeket és a csalásokat is vizsgálják-e, hiszen a 325. cikk a csalásokra vonatkozik, de itt most általánosabban az illegális csevér, cselekményekre is ki akar térni. Az irányelv azonban igazából csak a csalásra vonatkozik jelen pillanatban. Az illegális cselekvéseket is, cselekedeteket is szeretnék-e az irányelv hatája alá bevonni? Sajnálatosnak tartom, hogy a nemzeti hatóságokkal nem konzultáltak a konzultációs folyamatban. Az a tisztviselők, az egyetemek és az adófizetők képviselőivel öm, tárgyaltak, de azokkal, akik például a büntetőjogot meghatározzák, és büntetőjogi jogszabályokat alkotnak, azokkal nem konzultáltak tagállami szinten és szerintem itt értelmezési problémákhoz is vezethet ez majd, különösen az áfa tekintetében. Az áfa, igen, elismerem, hogy saját forrás, de hogyha az áfa tekintetében is akarjuk használni a büntető törvénykönyveket, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a cél az jogos, de jogi elemzésre is van szükség, hogy a tagállamok amúgy az elfacsás kérdését hogy kezelik. Egyáltalán büntetőjogi ö, tényállása minden tagállamban. Aztán a büntetőjog kérdésében Barozó úrnak egy nagyon régi megjegyzésére szeretnék visszautalni. Minden kötelező érvényű harmonizáció, ami a polgárjogra vagy a büntetőjogra vonatkozik, az problematikus lehet, hiszen nagyon különbözőek ezek a jogszabályok állam, a tagállamok között, és akár a, az állampolgároknak is megzavarhatja mindez. Most pedig Liberácki úr kap szót. Köszönöm szépen. Ódi úr három fontos dolgot említett, amit én is fel akartam vetni, csupán támogatom, nem mondom el újra. Elégedettséggel veszem tudomásul, amit Semet a biztos úr mondott, mindenek előtt a tanácssal vonatkozó együttműködés kapcsán. Azt szeretném, hogy a szavaink elérjék a nemzeti parlamenteket is, és biztos úr, elégedetten mondok köszönetet önnek azért, amit ma elmondott nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Wojciechowski úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát. Nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül harmonizáljuk az intézkedéseinket, hogyha a bűncselekményekkel szembeni fellépésről van szó. Egy dolgot azonban szeretnék még elmondani, ami számomra nagyon fontos, és konkrétan a hazámban, Lengyelországban, de persze nem csak Lengyelországban. az Európai Bíróságnak vannak ítéletei mi szerint senkit sem szabad presszionálni az adójog kapcsán. Itt az áfa levonásról beszélünk, nem szabad lehetetlenné tenni, hogy levonják az áfát, hogyha csalás használják fel a lehetőségeket, és hát Lengyelországban vannak vállalatok, amelyek például Lengyelországban, ahol a szándékosság nem alapítható meg büntetőjogi szempontból, ennek ellenére komoly adójogi következményeket lehet velük szemben alkalmazni, nem tudják levonni az áfát, és ez természetesen rendkívül igazságtalan helyzethez vezet. Én most azt nem tudom, hogy más tagállamokat mennyiben érint ez a helyzet, de úgy gondolom, hogy ezt végig kellene gondolnunk. A verseny semlegesség és az igazságosság érzete megköveteli, hogyha valaki nem követel bűncselekményt, akkor ne kelljen aránytalan következményeket viselnie amit a bürokratikus adójogi előírások okoznak. Arányosságra van tehát szükség, a tényleges bűncselekményeket kell üldözni, a vállalkozásokban dolgozó embereket pedig élni kell hagyni. Köszönöm. Sigmantas Paltitis. Ačiū, gerbiamas Klausimas iš tikrųjų yra Nagyon szépen köszönöm. Valóban egy nagyon érdekes témáról van szó, és úgy gondolom, hogy azért viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen nem az a lényeg, hogy minden egyes tagállamban gyökeresen megváltoztassuk a jogi rendszert. Nem olyan régóta vagyunk Európai Uniós tagok, de csatlakozásunk után elég gyorsan megváltoztattuk felülvizsgáltuk az igazságszolgáltatásunkat, és hát ma már senki sem kérdőjelezi meg, hogy ez egy jó döntés volt. Ma egy sokkal kisebb mértékű változtatásról beszélünk, és azt láthatjuk, hogy a tagállamokban nincs meg a politikai akarat, hogy magától értetődő, teljesen észszerű dolgokat megvalósítsanak. A csalás elleni küzdelem áll a középpontban, néhány tagállamban túl kicsi a szankciók mértéke, Több tagállamban még mindig adott a jogsértések lehetősége, a büntények lehetősége. Sok helyen a pénzügyi szankciók mértékét igenis meg lehetne növelni, és ez pozitív kihatással lenne a tagállamokra is. Nem lehet ö, ö, megkerülni az egységes szankció kérdését, amikor egységes csalás elleni küzdelemről van szó, azaz harmonizációról. Aztán, ami a PIF egyezményt illeti, a tagállamoknak nem érdeke, hogy hogy megbízható adatokat szolgáltassanak a csalás mértékét illetően a határaikon belül. Ennek az a következménye, hogy nem tudjuk átlátni a csalások méretét, kiterjedését, Alapvető változásokra van tehát szükség, egészen alapvető, egyszerű kérdésekről van szó, hogy az igazságosság legalább legalapvetőbb mértékét garantálni tudjuk. Mulder úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem nagyon rövid lesz és tömör. A különböző bevezetőkben hiányoltam egyfajta európai öm, ügyészség szerepét. Ha már pénzügyi érdekekről van szó, hát gyakorlatilag egyfajta ügyészségre hárulna ez a szerep elméletileg. Elnézést kérek, hogyha esetleg átsiklottam e fölött, és elhangzott volna mégis egy ilyen felvetés. Köszönjük szépen! Úgy látom, más kollégák nem szeretnének hozzászólni, a jelentéstevők szeretnének még hozzászólni, Inge Gressle. Szakbizottsági tagként szeretnék kérdést feltenni a jelentéstevő, társjelentéstevőmnek, mégpedig a LIBE miért ragaszkodik ahhoz, hogy ellássa gyakorlatilag az Európai Bizottság feladatát. Miért egyezik az önök véleménye a tanács véleményével, ami a jogalapot illeti, amely jogalap ugye a parlament szerepét nagymértékben gyengítené. Érdekelne ez engem, és gondolom néhány kollégát is érdekel ugyanez. Köszönöm. Elnök, Ön szeretne azonnal válaszolni? Parancsoljon! Már nem egyszer beszéltünk erről, úgyhogy engem kicsit meglep, hogy újra és újra felteszi nekem ugyanazt a kérdést. Újra és újra elmondom ugyanazt a választ. Először is, a Júri Szakbizottság az, amely az Európai Parlament részéről dönt a jogalapot illetően. A Júri az illetékes szakbizottság. a Júri mondja ki az Európai Parlament részéről a végső szót. Egyébként nem véletlen ez, nem irracionális dolog ez. A Júri kompetenciájába tartozik a büntetőjog kérdése, és a LIBE foglalkozik ezzel szintén meghatározván azt, hogy mi számít bűnténynek, és meghatározván azt, hogy milyen szankciókat kell ezekkel összekapcsolni. Értjük, látjuk, hogy vita bontakozott ki a jogalapot illetően, de hát azért vagyunk ma itt, hogy meghallgassuk eh, a biztos úr válaszait. Nem pedig azért, hogy ismét csak Visszatérjünk ehhez az örökös kérdéshez, amely újra és újra felmerül az együttműködésünk során. Köszönöm. Szeretném hangsúlyozni azt, amit López Aguilar kolléga mondott, mondja az elnök úr, megtaláltuk a közös alapot a LIBE és a KONT szakbizottság együttműködésének közös alapját, és hogyha visszatekintünk a szakbizottsági elnökök konferenciájá alkalmával történt vitára, akkor a Júri szakbizottság valóban elmondta ugyanazt, amit López Aguilar kolléga ismét csak elmondott, hogy a Júri nevezetesen úgy érzi, hogy a 83 per 2-es kell, hogy legyen a jogalap. Semet a biztos úrtól most? A közös ülésünkön ma hallhattuk azt, hogy az Európai Bizottság megfontolta a 325-ös cikket, annak alkalmazását, és én azt javasolnám, hogyha az eljárás során azt látjuk, hogy fontos ezzel tovább foglalkoznunk, fontos ezt tüzetesebben megvizsgálnunk, akkor ezt meg kell tennünk a jövőben. Szervezésbeli okokból egyelőre még nem született meg a döntés, Nyilvánvalóan a plenárisnak kell döntie, dönteni egyébként, de úgy gondolom, hogy a mai eszmecserénket a bizottsággal való párbeszédre kellene kihegyeznünk. Én legalábbis így gondolom. Igen, hát van egy helyzet, egy megoldandó helyzet, a megoldást még nem találtuk meg, de hát a mai eszmecserének nem ez a lényege. Ma a bizottságot szeretnénk meghallgatni és mindannyian tudjuk, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a 325-ös jog, a jogalap, a megfelelő jogalap. Reding biztos asszony ezt elmondta, amikor a Libel szakbizottság előtt ö, megtartotta beszédét, és aztán a Júri véleménye hozott változást, úgymond a koordinátorrendszerben, az együttműködés koordinátorrendszerében, mondván fontos, hogy továbbra is nyitott, nyitva hagyjuk ezt a kérdést, ami a jogalapot illeti. Folytathatjuk? Greszle asszony. Nos, kolléga, önnel én jobban együtt tudok élni, mint ön velem. Egyre inkább látszik. Természetesen a Júri Bizottság döntését bízunk a Júri, de azért a plenáris még nem döntötte ezt el, tehát amíg plenárison nem döntöttek, ezt csak a végén döntenek. Én ezt a kérdést nyitottnak tekintem addig tehát számomra a parlament még valamennyire demokratikus. Én kész vagyok önnel együttműködni, de miért teszem lehetővé, hogy parlamentként kasztráljanak? Egyszerűen ennek nincs értelme. Tehát, és valóban most, hogy a bizottság megint elmondta, hogy miért így vagy így jár el, akkor újra felvetem a kérdést, és hát őszintén szólva valószínűleg még többször fel fogom ezt vetni, mert az észszerűség gyógyító erejében bízok, és azt gondolom, hogy a jó megoldásokat közösen is fel tudjuk valamikor ismerni. Először is egyetértek. Oké, okay, rendben. Jó. Jó, mindenek előtt hangsúlyozni szeretném, hogy a kasztráció kérdése az az Agri Bizottsághoz tartozik, mint olyan. De csak az állatoknál Másodszor, ha jól értettem López Akiler kollégát, akkor a nyitottságát vettem észre a parlamenti vitával szemben a továbbiakban is. Tehát azt gondolom, hogy ezt így kéne magunkkal vinni, és a két, sőt három bizottság a Jurival együtt tényleg mindegyik maga dönthet, hogy a saját véleményét kialakítsa, és majd a plenárison dönt a parlament. Most pedig megadom a szót Semet a biztos úrnak, hogy választ adjon az összes hozzászólásra. Parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. A kérdések is jól mutatják, hogy mennyire fontos ez az ügy. Megpróbálok röviden válaszolni a vitában felmerült kérdésekre, az OLAF hatékonysága, illetve a jelentések nyomán végzett munka. A hatásvizsgálatot külső testületek végezték, amelyek felmérték, felmérték azt is, hogy milyen problémák merülnek fel, akár mondjuk az OLAF vizsgálatai nyomán meghozott döntések vagy cselekvések területén. Ezt egyébként a hatásvizsgálat nagyon szépen le is írja. És talán ezzel reagálhatok Reszla asszony javaslatára, amely szeretné a hatástanulmány eredményeit bemutatni a parlamentnek is, hogy esetleg a parlament is tudja rá reagálni. Aztán az Olafnak magának is rendszeresen értékelik a munkáját. A jelenlegi felügyelőbizottság nagyon aktív volt. Ebben az Olaf tevékenységének az értékelésében. A felügyelő bizottság véleményeit is érdemes tehát elolvasni. Aztán a teljes harmonizáció a büntetőjogi szankciók területén, illetve legalább a minimum szankciók harmonizálása. Igen, ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeiről beszélünk, és az Európai Unió javasolja azt, hogy legyen egy olyan irányelv, amely a minimális szükséges harmonizációt előírja a büntetőjog területén az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Úgyhogy én itt látok különbséget általános területek, a büntetőjog általános területei, illetve e konkrét része között. Itt most az EU pénzügyi érdekeiről beszélünk, erre vonatkozik a javaslat. Például az euró védelmére büntetőjogi eszközökkel is ezért szeretnénk egységes minimális minimum szankciókat. Az euró, hát jelen pillanatban ugye az euró övezet fizetőeszköze, de a szerződés értelmében az Európai Unió fizetőeszköze is, és ezért a minimum szankciók harmonizálása az Európai Unióban elérhetné azt, hogy az uniós érdekek ellen elkövetett cselekményeket egységesen ítéljék meg és büntessék a tagállamok. Ódi úr megkérdezte, hogy milyen típusú cselekményeket fed le ez az irányelv. Hát nem csak a csalást, hanem például a korrupciót is, az aktív és a passzív korrupciót is. Tehát szélesebb a hatája, mint hogy csak a csalásra vonatkozna. Az irányelv tehát teljes mértékben védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit minden típusú bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése ellen. a nemzeti parlamentekkel konzultáltunk, a jogi folyamat részeként, hiszen, hogyha elfogadjuk ezt a jogszabályt, akkor a tagállamok nemzeti parlamentjeinek szintén lesz lehetősége, hogy az álláspontjukat a javaslattal kapcsolatban hangoztassák. Úgyhogy hát nyilván már a folyamatba is bevontuk őket. már az előkészületi fázisban is részt vettek. Az áfával kapcsolatban elismételném még egyszer, hogy végezhetünk további elemzéseket, de már eléggé alapos elemzést találunk így is erről a helyzetről. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül az EU saját forrásainak a 15%-át teszi ki az áfa jövedelem. Tehát ennek alapján úgy gondolom, hogy természetes, hogy ez az adó nem is az irányelv hatája alá kerüljön, hiszen ebből is származik az Európai Uniónak, annak a követségvetésének jövedelme. Aztán a korlátozásokkal kapcsolatban, illetve a tagállamok közötti harmonizáció kérdésével kapcsolatban, ez a szokásos érdekes kérdés, fontos, hogy valahol elkezdjük a munkát, és ebben a javaslatban, ebben az irányelvben azt javasoljuk, hogy a minimum elvárásokat meghatározzuk a korlátozásokra vonatkozó statútummal kapcsolatban. A tagállamokban nagyon rövid határidőkkel dolgozunk, a büntetőjogi eljárásokat húzzák is nagyon gyakran a ö, felek, akik ellen azt indították, hogy hát ha megúszszák, és éppen ezért az eljárások felgyorsítása is az érdekeink védelmének a körébe tartozik. Mulder úr, az európai főügyészre is utalt, ez az irányelv persze az európai főügyész munkájának is az egyik alappillére lesz. És már a korábbiakban is elgondolkoztunk azon, sőt, most már az Európai Bizottság éppen véglegesíti a jogszabálytervezetét az Európai Ügyészséggel kapcsolatban. Úgyhogy valószínűleg a nyári szünet előtt, tehát a közeljövőben egy ambíciózus irányelv tervezetet fogunk tudni benyújtani az EU pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatosan, ami a büntetőjogi harmonizáció révén az európai ügyészség munkáját is megkönnyíti és hatékonyabbá teszi majd. Köszönöm szépen még egyszer ezt a vitát. Mr. Köszönjük szépen, biztos úr ezt az első eszmecserét. Ön szeretne még hozzászólni? Köszönöm, köszönöm. Természetesen készen állunk arra, hogy a jogalapot megvitassuk bilaterális módon, kétoldalú módon. És ami a politikai ütemtervet illeti, haladhatunk annak megfelelően, illetve megfontolhatjuk azt, hogy a plenárison mikor tudunk majd erről beszélni, de hát minden esetre ez a mai eszmecsere arról szólt, hogy meghallgassuk az illetékes biztost, feljegyeztük a felvetéseket, a konkrét kérdéseket, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, akkor ezt az eszmecserét Semeta biztos úrral a PIF egyezményről lezárom. Köszönöm szépen a Libe szakbizottság béli kollégáknak, és azt hiszem a közös ülést akkor ezzel le is zárhatjuk és utána azonnal folytatjuk is a kont munkáját. you move around or you will stay yeah, here? No, I will go the, the India bit. Maybe here. Yes. yes.

that will be the last. Uh, uh, shall I Okay. Yeah, ladies and gentlemen, liebe Kolleginnen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Folytatjuk a munkát a rövid szünetet követően ma reggel óta 9 óra 25-től körülbelül két órán keresztül nagyon intenzív eszmecserét folytattunk az OLAF főigazgatójával, és megpróbáltuk a szerintünk legalábbis igen számos nyitott kérdést Dali egykori biztos ügyében tisztázni. Ma délután folytatjuk a vitát az OLAF felügyelőbizottságának éves jelentésére vonatkozó vitát. Meg kellett állapítanunk, hogy az OLAF, az elvileg független olafon belül van egyfajta konfliktus, illetve másképpen értelmezik az Olaf szerepét, illetve saját szerepüket, önnön szerepüket. Az Olaf főigazgatója és a felügyelőbizottság emellett tájékoztattak bennünket arról, hogy a hogy Timmermans úr, a vizsgálóbizottság korábbi elnöke, indok megjelölése nélkül visszalépett, és Skembri asszony, egy további felügyelőbizottsági tag is lemondott posztjáról, és aztán tájékoztattak bennünket arról, hogy a három lehetséges jelöltből, akik eh, átvették volna a munkát, csak egy olyan jelölt van, aki megfelelt volna a feladatnak. Semeta urat már egyszer meghívtuk ide a szakbizottságunkba, és megkértük, hogy az Európai Bizottság, mint a szerződések őre, világítsa meg a jogi perspektívát is, és ezen munkánk folytatása most, ez a napi rendi pont. Szeretném most megadni Semet a biztos úrnak a szót, hogy tartsa meg bevezetőjét. És utána megkérdezzük a frakció koordinátorait, majd az egyes képviselők is felszólalhatnak. Semeta úr, szeretettel üdvözöljük Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is tisztáznám, hogy mi a helyzet a felügyelőbizottságon belül. A felügyelőbizottság jelen pillanatban teljesen működőképes, teljes körű a tagság, és a visszalépett tagok számára megtaláltuk a őket helyettesítőket, keményen dolgoznak a felügyelőbizottságban, és a felügyelőbizottság, tehát, mint mondtam, a jogszabályoknak megfelelően ellátja feladatait. Ha jól értettem, felmerült néhány kérdés az Európai Bizottság véleményével kapcsolatosan, mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, szeretném önöket tájékoztatni a fejleményekről, amelyekre legutóbbi találkozónk óta, május 21-e óta került sor. Azon találkozó után azt javasoltam, mint az OLAV főigazgatójának, mint pedig a felügyelőbizottság elnökének, hogy legyen egy közös ülés, amelyen én is részt veszek, hogy valóban konstruktív módon megvitassuk a follow-upot a felügyelőbizottság évi jelentése kapcsán. Azt javasoltam, hogy a vitánkat az ütemterv tervezetre alapozzuk, amely, ha jól tudom, 7 konkrét, 17 elnézést, 17 konkrét intézkedést tartalmaz, azon ajánlásokra alapozva, amelyeket a felügyelőbizottság jelentésében olvashatunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy konstruktív legyen az együttműködés, és konstruktívan lássunk hozzá ezen ajánlások végrehajtásához, ezért olyan fontos, hogy legyen egy világos ütemterve, és megállapodjunk abban közösen, hogy mi konkrétan a teendő, és hogy pontosan mi legyen a határidő, tehát az ajánlásokat mikorra kelljen végrehajtani. Azt javasoltam, hogy június 12-én legyen ez a találkozó, de sajnálatos módon a felügyelőbizottság nem tudott részt venni egy ilyen jellegű ülésen, és úgy ítélte meg a helyzetet, hogy még korai lenne egy ilyen ülést tartani. És elnök úr, ön megkapta a felügyelőbizottság elnökének hozzánk intézett válaszát is, amelyet a javaslatunkra fogalmazott meg. De én továbbra is úgy gondolom, hogy konstruktív módon haladnunk kell, és szeretnék egy ilyen találkozót júliusban megszervezni, tehát még a nyári szünet előtt. Párhuzamban a felügyelőbizottság rendes ülésével, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket végre lehessen hajtani, és hogy az Olaf és a felügyelőbizottság között megállapodás szülessen azon szükséges intézkedésekről, amelyek a felügyelő bizottság ajánlásainak végrehajtásához elengedhetetlenek. Köszönjük szépen a biztos úrnak, most pedig kérem a szakbizottsági tagokat, hogy szólaljanak fel. Először is Greszle asszony, a néppárt koordinátora. Köszönöm, hogy eljött. Felhívom a figyelmet arra, hogy egy éve van probléma, és önök csak nézik ezt a konfliktust, ami a főigazgató és a felügyelőbizottság között kialakult, már pedig ez sajnálatos, ugyanis alapprobléma, alapvető probléma itt, hogyha itt eh, ez a amit elküldtek a felügyelőbizottságnak arra meghívóra, azt egyszerűen nem tudom komolyan venni. Amit hetek óta, hónapok óta, majdnem egy éve előadtam, mert hát ez a közös cselekvési terv, Hát ez, én azt mondom, a főigazgatónak igaza van, hogy a felügyelőbizottság lehetőségeit csorbítja, és e, most igazat is adok neki, ezt tartalmaz ez körülbelül, tehát hogyha ez a közös cselekvési terv a párbeszéd bázisa, akkor megértem a bizottságot, a felügyelő bizottságot, hogy nem mentek el. Én sem vettem volna ezt komolyan ezt a meghívót, sőt, hát komolyan sértve érezném magam, mert azt gondolom, hogy a felügyelő bizottság ennél többet érdemelt ugyanis ha ötükkel találkozom, elnézést kérek, hogy ennyire sok bosszúságot okozok nekik. Ez egy intézményközi testület, valamennyien együtt nevezzük ki őket, hogy az ALOF csekély mértékű felügyeletét ellássák, és mi még nehezítjük a munkájukat. Tehát Biztos úr, azt mondom önnek, vegye komolyan ezt, és mindent kövessen annak érdekében, hogy a felügyelőbizottság jobban tudjon működni. De ez azt is jelenti, hogy nem a főigazgató a felügyelendő válasza ki, hogy mit enged felügyelni. Tehát, hogyha bele akarnak nézni az aktákba, vetekintést kérnek, akkor meg kell adni a lehetőséget zárt akták esetében is, természetesen megfelelő körülmények között. Furának tartom, hogy ezt megakadályozandó mindig az adatvédelmi megbízottat rángatják elő. Hát 2007-es eh, előírás vonatkozik erre. Szeretném elmondani, az akkori Olaf adatvédelmi megbízott az európai adatvédelmi megbízott véleményét nagymértékben befolyásolta komolyan. Tehát azt nem mondom, hogy ő írta, csak azért nem, mert nem szabad ilyet mondani, tehát de jelentősen befolyásolta. Éppen ezért az akkori főigazgató nem implementálta ezt, mert tudta, hogy ez hogy született meg. És azt is tudom, hogy miért nem hajtják, vagy ültették át. Tehát, hogy itt kétféle mércét alkalmaznak, az, az azért az feltűnő. Vagyis a felügyelőbizottsággal való bánásmód, ez az egyik központi feladat, ami azt hiszem az önkompetenciájába esik egyébként. Aztán szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy milyen küszöbértékek vannak, amiket meghatározott az Olaf. Egy millió euró az agrárterületen a csalásnál, egy millió euró alatt nem csinálunk semmit. Ez azt jelenti, hogy az esetek 98%-ában az Olaf nem is válik aktívvá. Hát ez jó, a tagállamok megkapnák mondjuk az utasítást, hogy foglalkozzatok vele, mert mi nem vagyunk erre képesek, mert mi ehhez túl nagyok vagyunk. Tehát ez, elnök úr, hogyha az csalás ellenes stratégia azt jelenti, hogy nem nézünk oda, hogyha a helyszínen lefolytatott csalásról van szó, akkor azt kell, hogy mondjam, biztos úr, a parlament, legalábbis a mi frakciónk nem áll ön mögött, ha a csalás elleni fellépésről van szó. Aztán egy további pontot is szeretnék kiragadni, ami ma délelőtt azért megint csak szerephez jutott. A dokumentumok elküldése a nemzeti intézményekhez és a koordináció a nemzeti, nemzeti bizottságokkal. Zsangvik jelentése, tehát a főigazgató azt mondja, ez így nem szerepel benne, de a konzált szó szerepel benne. Olaf Shell konzált. Tehát így szerepel ez az előírásokban. A konzált nem azt jelenti, hogy a felügyelő bizottság elnöke kap egy hívást, és azt mondja, hogy hello, most azt tervezzük, hogy küldünk valamit a Nemzeti Igazságügyi Hatóságnak, és most már tudjátok. A konzált azt jelenti, hogy az érintettek eljárási garanciáit teljesítik ebben az esetben. Ez az előírás itt azt jelenti, hogy egy sor pont tartozik még ez a témához, ezért nem inform szót használunk, hanem konzált szót használjuk. Ezért azt gondolom, hogy ahogyan az Olaf az európai jogot értelmezi, és önök biztosként védik az európai jogot, nos, hát ez szerintem fel kell, hogy keltse az önök figyelmét. Időközben 80 olyan eset van, amit nem küldtek el a felügyelő bizottságnak, hanem csak a nemzeti hatóságoknak közvetlenül. Így gyakorlatilag az eljárás érintettjeinek jogai érültek 80-szor, és hát bizony itt, hogyha eljárásra kerül a sor, akkor az adófizetőnek is végig kéne gondolkodni, tehát hogy gondolja ön ezt, ez érdekelne. Aztán az utolsó pontom, egy kérdőívet készítettünk és 50%-ban nem kaptunk választ a kérdéseinkre, vagy hát hírhet standard válaszokat adtunk. Azért felhívnám a figyelmet arra, hogy a Dali esetet nem érintették ezek a kérdéseink számos esetben. Tehát 34 AF, 35 L aztán 37 AG, 39 B, sorolhatnám 53-54B 66, 75, 77, stb. sorolhatnám tovább. Megírom önnek ezt minden egyes esetben, tehát furának tartom, hogy a bizottság a parlamenter bálik, ez nem éri el a kritikus küszöböt. És a D asszonyjal is szeretek volna beszélni, ön képviseli most a bizottságot, ezért kérem, hogy ön szóljon hozzá ehhez is, hogyha ez hogyan megy. Kérdéseket teszünk fel alapvetően azzal kapcsolatban, hogyan működik a csalás ellenes hivatal, és a bizottság nem válaszol. Ez nem, nincs rendjén. Köszönöm. Biztos úr. Azt gondolom, hogy egy egész kérdés csokrot kapott, és úgy gondolom érdemes ezekre közvetlenül válaszolni. Well, so I think most úgy gondolom, hogy a bevezetőmben is nagyon világosan utaltam arra, hogy közös érdekünk a parlament és a bizottság és a tanács közös érdeke, hogy az OLAF és a felügyelő bizottság hatékonyan működjön. Ez a menetrend tervezet éppen ezért született meg. Én nyújtottam be az olaj főigazgatójának és a, az ellenőrző bizottságnak is, a felügyelő bizottságnak is. Kreszle asszony bizonyára egyet fog érteni azzal, hogy valakinek a vita alapját le kell tenni az asztalra. Kell, hogy legyen egy dokumentum, egy kezdeti gondolatcsokor, amiből utána majd a felügyelőbizottság és az OLAF is ki tud indulni. És különböző ajánlásokat tudunk majd a vita nyomán megfogalmazni. Júliusban lesz egy ilyen ülésünk, ahol mindkét fél világosabban megértheti majd a problémákat hiszen hát végül is problémák léteznek. Az adatvédelem illetve az ügyek kezelésének a rendjéhez való felügyelőbizottsági hozzáférés kérdése. Úgy gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a helyzet változik. és a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatott engem arról, hogy a bizottság jelen pillanatban, a felügyelőbizottság jelen pillanatban is dolgozik azon, hogy felmérje, hogy nekik milyen igényeik vannak ahhoz, hogy hatékonyan hozzá tudjanak férni az ügyek kezelésére vonatkozó rendszerhez. A felügyelőbizottság korábbi elnöke, illetve az OLAF főigazgatója már kidolgozott egy rendszert erre, és jelen pillanatban ennek alapján működik a felügyelőbizottság, de májusban azt mondták, hogyha úgy látják, hogy szükség van ennek a rendszernek a módosítására, ennek a munkamenetnek a módosítására, akkor be fogják nyújtani az erre vonatkozó ötleteiket a lehető leggyorsabban. És meggyőződésem, hogy az Olaf nyitott és hajlandó ezeket a munka ezt a munkarendet megváltoztatni annak érdekében, hogy a felügyelő bizottság igényeihez jobban tudjanak alkalmazkodni. Természetesen az Európai Uniós jogszabály teljes mértékű figyelembevételével történik mindez. Világos félreértésről is szó volt, amit már a korábbi ülésünkön megpróbáltam eloszlatni. Itt nem olyan határokról beszélünk, vagy küszöbökről, hanem öm, vizsgálati politikai prioritások vezérlik az Olafot, az olyan területekre koncentrálnak, ahol már voltak problémák, és a prioritásokat négy kritérium alapján határozzák meg. Például az arányosság elve egy ilyen kritérium, aztán az is fontos, hogy legyen megfelelő hozzáadott érték, hogy a visszanyert, esetleges visszanyert összegek jelentős mértékűek legyenek, az OLAF erőforrásainak a hatékony felhasználása is egy kritérium, és az eset vagy a kérdéses ügy pénzügyi hatása is egy olyan kritérium, amit vizsgálnak akkor, amikor az esetek közötti prioritási sorrendet felállítják. De hát ez csak indikatív jellegű e négy kritériumnak az alkalmazása. Most a gyakorlati munkára térve, ...2012. februárja óta, amikor az új szabályok életbe léptek az Olaf munkájával kapcsolatban, az ügyek 46%-a, amelyeket például a vám és struktúrális alapok területén megnyitottak, vagy az 1 milliárd eurós szint alatt voltak, vagy pénzügyi hatásuk ismeretlen volt. Ez azt jelenti, hogy az ügyek 50%-a, amelyeket megnyitottak, 1 milliárd eurós küszöb alatt volt. A pénzügyi érdekek védelme és az Olaf cselek vagy tevékenysége ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 2012-ben az OLAF 185 ügyet nyitott meg e két területen, összehasonlítva a 2011-es 82, a 2010-es 59 és a 2009-es 25 ügyel szemben. Kérdésem az, hogy önök ezt a növekedést az esetek megnyitásával kapcsolatban, ami egyébként hétszeresére nőtt néhány év alatt, 2009 óta. Önök szerint ez helytelen-e, és ez az Olaf tevékenységét mm, károsan befolyásolja ez. Szerintem az Olaf tevékenységének a jelentős ö, fejlődését mutatja ez az ügyszám növekedés. Aztán a felügyelő bizottság tájékoztatása a lezárt ügyekről. E témával kapcsolatban ismét el kell mondanom, hogy az én információim szerint az OLAF követi az erre vonatkozó szabályokat, és a felügyelő bizottságot akár már az előtte látja a szükséges információkkal, hogy az ügyet megküldeni a nemzeti hatóságoknak. Az Olaf szabályzata nem mondja ki azt, hogy az Olafnak meg kellene várni a bizottság véleményét a lezárt ügyjel kapcsolatban, és az Olaf szigorúan betartja a szabályzat előírásait. Lehet, hogy ezt a szabályt máshogy is tudják értelmezni egyesek, de jogi szempontból a Francsebik esetben az Európai Bizottság által is kimondott módon betartja a szabályokat az OLAF. És tájékoztatja a felügyelőbizottságot, mielőtt elküldi a nemzeti hatóságoknak az ügyet, Egyébként tisztában vagyok azzal, pontosan, hogy mit tartalmaz az Olaf szabályzata. Ez világosan kimondja, hogy senki, még a felügyelőbizottság sem avatkozhat be a konkrét egyedi vizsgálatokba. Így ezt mondja ki a szabályzat. Aztán a kérdőív kérdésköre, illetve a százalékos arány a válaszokkal kapcsolatban. A bizottság is világosan látja azt, hogy az Olaf miért nem tud bizonyos kérdésekre részletekbe menően válaszolni, hiszen jelen pillanatban három igazságügyi folyamat van folyamatban, egy Luxemburgban, egy Máltán és egy Brüsszelben. Bizonyára önök is tudatában vannak annak, hogy a Frencsevik ügy hogy áll. Ő az Eurostat főigazgatója volt, és az Európai Bizottság elvesztette ezt az ügyet. Főleg azért, mert az, a bizottság a határozatában azt nyilatkozta, hogy a bizottság nagyon sok információt bocsájtott nyilvánosságra, és ezt nem kellett volna. Gressle asszony maximálisan egy percet kaphat arra, hogy kiegészítő kérdést tegyen fel. A megnyitott ügyek statisztikáival kapcsolatosan szeretném csak elmondani, hogy ismeretes, hogy a bejövő ügyeket különböző csomagokra bontják, illetve különböző kategóriákba sorolják, és azt is tudjuk, hogy 18 hónap elteltével az Olaf bizonyos ügyeket lezár, és aztán új ö, ügyszámmal újra megnyitja őket. Úgy tudom, hogy tehát, hogy gyakorlatilag nagyon nagy mértékben kozmetikázzák is a statisztikákat. Köszönöm szépen lehetőség szerint rövid választ kérünk a biztos úrtól. Nos, egyszerűen nem értek egyet azzal, amit mondott, ugyanis az ügyszámok 2012. február 1 -e óta vannak használatban, és igaz, hogy az új szabályok miatt az OLAF felülvizsgálta mindazon ügyeket, amelyeket különböző helyeken tartottunk, és a reform előtt tulajdonképpen voltak olyan ügyek, amelyek éveken keresztül a vizsgálati szakaszban vagy értékelési szakaszban rostokoltak, tehát az Olaf annyit tett, hogy megvizsgálta ezeket a folyamatban lévő ügyeket, és az új szabályoknak megfelelően értékelve azokat, megnyitotta az ügyet, hogyha súlyos csalással kapcsolatos gyanú állt fenn, és mindazon ügyek esetében, amelyek késedelemben voltak, ez történt, és utána létrejött a task force vagy munkacsoport, hogy kezelje ezeket az ügyeket, és azon ügyek esetében pedig, amelyeket úgy ítéltünk, ítélt meg az Olaf, hogy nincs elegendő bizonyíték, azokat pedig lezárták. És ezáltal sikerült a késedelmeket felszámolni. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos előrelépés, ezt elismeri a felügyelőbizottság is. Jelenleg pedig az a helyzet, hogy az ügyek megnyitása, és ha jól emlékszem, sok esetben a PIF jelentésben a parlament nem igazán örült annak, hogy az ügyek megnyitása egy hosszadalmas folyamat, ezzel kapcsolatosan tehát el kell, hogy mondjam, hogy a kiválasztási szakasz 6,8 hónapról 2011-ben 1,4 hónapra rövidült 2012-ben. Tehát 6,8 hónapról 1,4 hónapra rövidült ez a szakasz, és az ügyek vizsgálatának eh, általános átlagos eh, eh, tartama 2011-hez képest 22,6 hónapra csökkent 2012-ben. Ez, ezek a számadatok azt hiszem világosan mutatják, hogy a reform, amelyet az Olaf végrehajtott, már most is pozitív eredményeket tud felmutatni. Noha úgy hiszem, és az olaf az Olaf vezetőségével folytatott vitáimban is újra hangsúlyozom ezt, A 22,6 hónapos időtartam még mindig túl hosszadalmas, és további javulásra van szükség ezen a téren, de elismerem, hogy van előrelépés ezen a konkrét területen. Nagyon szépen köszönjük. Az SND részéről a következő felszólalunk. Ajánl Szender asszony. Ehm, Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött, és eszmecserét folytathatunk a kialakult helyzetről, és megnézhetjük azokat a problémákat, amelyek az OLAF és a felügyelőbizottság között alakultak ki. Most konkrét kérdést szeretnék itt feltenni. Ön, mint illetékes biztos a csalás elleni fellépésért, mióta tudja, hogy Dali ellen nyomozás folyik? vagy folyt. Ez bennünket érdekelne. Első kérdés. Második kérdés. Itt összeférhetetlenség is előfordulhat, és ez nagyon foglalkoztat bennünket. 2004 óta van egy megállapodás az Európai Bizottság és a nagy dohányipari cégek a koncernek között, multikról van szó. Itt Arról van szó, hogy finanszíroznak különböző programokat jelentős mértékben a dohánycsempészet elleni fellépésről van szó, amit finanszíroznak. Ha jól tudom, ezek, eh, ezeket a programokat végül is az Olaf tárgyalta végig, a jogi szolgálattal együtt, tehát ezeknek a tárgyalásán ő vett részt ez a szervezet, és az érdekelne engem, hogy az Olaf mennyiben kap finanszírozást, illetőleg a bevételekből mennyiben részesedik itt a dohánygyárakkal megalapított, megáll, dohánygyárakkal kialakított, dohánygyárakkal kialakított megállapodásokról van szó. És hogyha ezt el tudnám mondani, akkor hálásak lennénk, hiszen az összeférhetetlenség azért egy fontos téma ezen a területen. Kessler úr erre nem tudott kitérni, talán ön megteheti. Akkor nézzük most a felügyelőbizottságot. Itt azt szeretném megtudni, hogy ez a szervezet, amely számunkra egyre fontosabbá vált, az Olaf függetlensége szempontjából, illetve az Olaf hitelessége szempontjából is egyre fontosabbá válik. Ez egy olyan szervezet, olyan testület, amely per definíció nem problematikus, és olyan értelemben is az, hogy van egy megfelelő kódex, a magatartási kódexe, ahol és az Olafnak képviselnie kell a védett személyeket, érdekeit. Tehát most függetlenül attól, hogy miről van szó, hogy, meg hogy ki a vétkes. És most a, ez a védelem, tehát a felügyelőbizottság védelme hogyan működik, és Sembri asszony esetében is úgy tűnik, mintha egyfajta összeférhetetlenség kialakult volna ott is, egy máltai tag egy olyan bizottságban, ahol egy olyan esetet vizsgálnak, amely szoros összefüggésben áll Máltával, és hogy lehet itt az összeférhetetlenség problémáját kezelni. Egy néhány vizsgálaton ő is részt vett, az illető hölgy a bizottságtól, felügyelő bizottságtól. Köszönöm szépen! Azt hiszem a legjobb a kérdésekre közvetlenül válaszolni, biztos úr megkérhetem. A, az első kérdés, hangsúlyozni kell itt, biztosként szakpolitikai témákban vagyok illetékes nem a konkrét nyomozások, eljárások ügyében, nem tudok beleavatkozni a konkrét eljárásokba. Természetesen be is tartom szigorúan ezt a szabályt, amit a jog előír. Tehát tájékoztattak arról, hogy lemondott Dali úr, méghozzá Barozó úr tájékoztatott erről méghozzá azon a napon, amikor sor került lemondásra Indiában voltam éppen akkor, és hívást kaptam, telefonhívást az elnök úrtól, hogy elő, vagy tájékoztasson erről az esetről. Ami pedig a dohány megállapodásokat, dohánygyárakkal kötött megállapodásokat illeti. Meg kell érteni hogy milyen szerepet játszanak ezek a megállapodások, vagy ez a megállapodás, hiszen ez egy nagyon fontos követelményeket támaszt a cégekkel szemben, főleg azokkal szemben, akik nyomon követik a saját termékeiket. Ez egy szabály, amit be kell tartaniuk, és ez tartalmazza a megállapodást hiszen itt ilyen általános megállapodásokból indulunk ki. A parlament egyébként éppen most vitat egy javaslat egy irányelvvel kapcsolatban, illetve amely tartalmazza a nyomonkövetést is, ami szerintem nagyon fontos intézkedés lehet a csempészettel, a hamisítással szembeni fellépés során, cigarettáról van szó persze, és ha jól tudom, a hatásvizsgálat azt mutatta ki, hogy megfelelő végrehajtással, itt a nyomonkövetés megfelelő gyakorlati átültetésével a cigarettacsempészet 30%-kal volt csökkenthető 5 éven belül, vagy csökkenthető 5 éven belül. és van, vannak felelősség, vannak feladataik a márkákat tekintve is, a, a tagállamok esetében előfordulhat, hogy büntetés is kell fizetniük, ha nem tartják be a megállapodást. Tehát ez megköti, vagy köti a cégeket arra, hogy tisztességes magatartást tanúsítsanak ezen a területen. És hát a pénz pedig az Európai Unió általános költségvetésébe kerül, és hát részben a tagállamok költségvetésébe egy jelentős összegről van szó, hogy összességében ami kötelezettségvállalást jelent, mint egy két, több mint két milliárd euróról van szó, amit de itt kötelezettséget vállaltak a cégek, hogy a tagállami, illetőleg az EU-s költségvetésbe befizessenek. És ez nincsen pántlikázva, tehát nem, közve, nem az Olafhoz kerül közvetlenül, vagy elő lenne írva, Ebben az esetben nem látunk összeférhetetlenséget az Olaf részéről sem, hogyha az Olaf mondjuk részt vett a tárgyalásokon, amiket folytattunk a cégekkel, a cégekkel, hiszen az Olaf egyik feladata éppen az, hogy megtalálja az eszközöket arra, hogy jobban szembeszálljunk bizonyos problémákkal, mint például a cigarettacsempészet és hamisítás. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez a megállapodás egy eszközt jelent. Tudjuk mi is, hogy nemrégiben elmúlt héten elfogadtuk az új stratégiát, amely a cigarettacsempészetre vonatkozna, és hát ott más javaslatok is vannak intézkedésekre. Azt gondoljuk, hogy ez egy jelentős probléma, amelyel foglalkoznunk kell az Európai Unió számára, és a lehető legkomolyabban kell venni, és a stratégia erre a célra szolgál. Ami pedig a felügyelő bizottságot illeti, ön a védelmet említette. május 28-án az ülésen biztosította a parlamentet arról, hogy egyenlő elbánást tanúsítok az olaf és a felügyelőbizottsággal szemben. Mindkét testülettel szemben, és a felügyelőbizottsági ülésen májusban világosan elmondtam, hogy a felügyelőbizottság véleménye és ajánlásai olyanok, hogy ezek jelentős értéket kell, hogy biztosítsanak az OLAF tevékenységének javításához. És a jobb együttműködést kell kialakítani a két testület között úgy gondolom egyébként, hogy mindkét testület független testület, ezt tudjuk, és ezért van jobb együttműködésre és ezért javasoltam, hogy jöjjön létre az én részvételemmel egy háromoldalú találkozó, és vitassuk meg a konkrét menetrendet arra vonatkozóan, hogy az ajánlásokat hogyan lehet átültetni a legjobban a gyakorlatban. Azokról van szó, amelyeket a felügyelbizottság készít, és az éves tevékenységi jelentésében szerepeltetett. És hogyha elfogadjuk a cselekvési tervet, és átültetik a gyakorlatba, és tényleg javít a helyzeten, ebben bízunk egyébként, akkor ez az Olaf és a felügyelő bizottság érdekeit szolgálja, és mindketten fokozottabban tudnak foglalkozni azokkal a problémák, amikkel szembesülnek. Köszönöm szépen, mivel halad, mivel halad az idő, úgy látom még, hát 10 percünk van. Ines Ayel az Ende szeretne röviden pontosítani egy kérdést. Nagyon rövid leszek, valóban biztos úr. Ön azt mondta, és az Olafnál is ez szerepel, a bizottságnál is, hogy az Olaf tárgyal a dohányipari cégekkel. Hol tartanak a tárgyalások? A bizottság nevében tárgyal? Vagy mi? És a, ugye tartalmi kérdéseknél tartanak, programokról tartanak, tehát miről tárgyal? az Olaf a bizottság nevében. Ez nem vált világosra. Köszönöm, hogy betartotta az időt. Kérem, hogy röviden válaszoljon. Ahogy tisztázzuk ezt a megállapodást, Uh, 2004-ben kötötték az elsőt az első céggel, aztán a többit későbbi években és egyre több, és így került be az Olaf tárgyalásokba, itt szükség volt egy szaktudásra, hogy hogyan lehet javítani a megállapodások végrehajtását, ezért volt rájuk szükség. És kaptam Tajler úrtól is egy levelet, amely kért bennünket, hogy hozzáférést biztosítsunk dokumentumokhoz, és hogy Természetesen egy biztonsági teremben kell megnézni ezeket az adatokat. A bizottság kész egyébként arra, hogy itt a parlament épületében egy teremben lehetővé tegyük a szakbizottsági tagok vagy parlamenti képviselők számára, hogy belenézzenek ezekbe a dokumentumokba a saját épületükben. Köszönöm. A következő az ALDE frakció. Parancsoljon. Thank you, Commissioner, for your... Uh... Köszönöm biztos urat urelmét, és azt, hogy itt van velünk. Az elmúlt négy évben a koncertbizottság tagjaként mindig figyeltem az Olafot, és a problémám igazából nem az volt, hogy a, a munka, amit elvégezem, a problémám azzal a munkával volt, amit nem végezel. Aztán végig követtem ezt az egész Dáli ügyet is. És az az érzésem, hogy van egy alacsony intenzitású vita a különböző részek között. és az a benyomásom, hogy most már ez a két dolog összekapcsolódott, és így az Olaf zsákutcába jutott. Az Olaf amúgy sem végzett el minden munkát, amit kellett volna, és most leragadtak a Dáli ügyben. Húsz millió különböző megvesztegetés zajlott le a, az európai tagállami közigazgatásokban. Ezekkel kapcsolatban tíz évente ezer ügyet megvizsgálnak, 40 százalék amúgy is hatékonytalan, 50 százalékból lesz egyáltalán valami, és most már az egész hivatal zsákutcában van. Mit tud tenni ön, hogy intézményileg legalább kijussunk ebből a zsákutcából? Köszönöm. Ez egy rövid kérdés volt, remélhetőleg rövid választ kapunk rá a biztos úrtól. Először is hangsúlyoznom kell, hogy az Olaf folytatja a munkát. és ha megnézik a számokat, nagyon jelentősen intenzívebbé vált 2012-ben a tevékenysége ennek a hivatalnak. 1772 kiválasztott ügyel foglalkoztak, a 2011-es 121 és a 2010-es 800 valahánya szemben tehát több mint kétszeresére nőtt két év alatt az ügyek száma. Az új szabályok és az átszervezés nyomán sokkal hatékonyabbá vált az Olaf, mint amilyen a múltban volt. hogy milyen politikai fellépésekre van szükség. Hát szerintem elsősorban az OLAF szabályzatának a módosításait kell elfogadnunk, amelyekről egyébként a jogszabályalkotó hatóságok már megegyeztek. Ez egy sokkal erősebb szabályozói keretet fog biztosítani majd, például az alapjogok védelméhez és megragadnám ezt az alkalmat is, hogy felkérjem a parlamentet, hogy szavazzák meg a rendelet elfogadását a következő Strasburgi plenáris ülésem. Figyelembe kell venni, hogy hét éven keresztül tárgyaltunk erről a javaslatról. És eddig nem sikerült megállapodásra jutni. De most végre a végső fázisba jutott az elfogadás. A korábbi pontra visszatérve, ugye az Európai Ügyészségről szóló munkát is most véglegesítjük. Ez a büntetőügyi nyomozások területén komoly változásokhoz fog vezetni. az EU-s jogszabályok, illetve a pénzügyi jogok, pénzügyi érdekek védelme büntető joggal, valamint ez a fejlemény komoly eszközt fog adni a kezünkbe, hogy az Európai Uniós pénzügyi érdekeket hatékonyabban védhessük meg. És hogy ezt a korábbiakban is mondtam, készek vagyunk arra, hogy a rendelet elfogadása után tovább javítsuk az OLAF szabályzatát, és tovább erősítsünk bizonyos rendelkezéseket. Már is gondolkozunk azon, hogy például lehetséges volna bevezetni a független ellenőr rendszerét, vagy eljárásbeli garanciákat lehetne bevezetni. de más kapcsolódó intézkedéseken is gondolkozunk, amelyekkel hatékonyabban lehet védeni az alapjogokat. Ezek a politikai lépések. De természetesen megfelelő konzultációra van szükség, mielőtt ezeket a lépéseket meghozunk a parlamenttel és a tanácssal, hogy a jogszabályalkotási keret az olaf esetében is hatékonyabb legyen. Nagyon köszönjük. Következő felszólalom, kérem legyen nagyon rövid. Nem is igazán kérdést tennék fel, csak egy kiegészítő megjegyzésem volna. Fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk az európai ügyészséggel. Néha előre kell menekülni, tehát azt kérném, minél sürgősebben oldjuk meg ezt a kérdést. Köszönjük szépen. A következő frakció, amely soron van a zöldek frakciója, Stász úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ami a felügyelőbizottságot illeti a jelenlegi vizsgálatok alkalmával vállalt szerepét. Úgy hiszem, hogy az Olaf hitelessége továbbra is kockán forog. A parlamentben bíráljuk a főigazgató hitelességét, és a parlament elnöke és a legfőbb frakciók követelték az ő eh, lemondását. Ma délelőtt volt itt egy meghallgatás, meghallgattuk a főigazgatót, és elhangzott, hogy akár ezer állásfoglalást is elfogadhatunk itt a parlamentben az ő lemondásáról, de ő sohasem fog lemondani, mert ez sértené az olaf függetlenségét. Nos, biztos úr, feltételezem, hogy ön is nyomon követte a meghallgatást az interneten, vagy esetleg elmondták önnek mások, hogy mi hangzott itt el. Mindenesetre azt láthattuk, hogy egy magasrangú tisztviselő, nevezetesen az Olaf a főigazgatója, legalábbis, vagy minimum egy kérdés esetében valótlanságot állított, azaz hazudott. A következő kérdésről volt szó. A máltai csalás elleni küzdelemmel foglalkozó osztály elnöke részt vett egy meghallgatáson, a főigazgató állítása szerint, írásos állítása szerint ez nem így történt, én feltettem neki a kérdést ma délelőtt, és kiderült, hogy ez a hölgy minimum három ülésen részt vett. Tehát gyakorlatilag ezzel a kérdéssel tetten is értük a főigazgatót. Biztos úr. Hogyha egy meghallgatás alkalmával kiderül, hogy egy kiderülne például, hogy egy biztos valótlanságot állít, akkor esélye sem lenne arra, hogy megkapja a biztosi posztot is. Ebben az esetben tényleg hazugságról kell beszélnünk, tehát a kérdésem az, hogy bármiféle eljárás, fegyelmi eljárás indul-e Keszler úrral szemben. Úgy gondolom érdemes elgondolkodni azon a lehetőségen, hogy legyen egy fegyelmi eljárás ebben az ügyben, hogy azért ne lehessen csak úgy hazudni a parlamentnek. Köszönjük szépen Stász úrnak, kérem kapcsolja ki a mikrofonját, köszönöm. Biztos úr, kérem, válaszoljon is azonnal a kérdésre. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját a biztos úr, nem halljuk őt. <laughs> uh, um, okay, uh, so um, uh, uh, uh we, we are talking about uh, the discussion which uh, took uh, place uh, this morning and Tehát a ma délelőtti meghallgatásról van ugye szó. Természetesen elemeznünk kell ezen eszmecsere eredményeit. A szolgálatok tájékoztattak engem arról, hogy volt egy meghallgatás, ugye nekik kellett uh, összeállítaniuk a felvetett kérdésekre adott válaszokat. Több mint 200 kérdésről van szó összességében. Nagyon rövid idő áll csak rendelkezésre a válaszok megfogalmazására, és a szolgálatok arról tájékoztattak engem, hogy a parlament által feltett kérdés az a kérdés, amelyet, amerről ön beszél. Tehát, hogy Skembri asszony részt vette a vizsgálatban, amelyre a válasz az volt, hogy nem vett részt a vizsgálatban, de tolmácsolási szerepet vállalt a meghallgatáson, mert a tanú akit meghallgatott az Olaf, tolmácsolást igényelt. Ez, ez, ez a kérdés, a tájékoztatás szerint ez volt a fő kérdés, és ez volt a válasz. Egy kiegészítő kérdés, maximális egy percben. Nos, Hát folytathatjuk a játszmákat a végtelenségig, de hát világos azért az Európai Bizottság álláspontja. Mossák kezeiket, úgy tesznek, mint a semmi sem történt volna, és aztán Máltán hoztak bizonyos döntéseket, a dolgot aztán a, a szőnyeg alá söprik, és azt mondják, hogy ezzel tovább nem foglalkozunk. És az illetékes ügyész úgy fogalmazott, hogy egy olyan vizsgálatról van szó, amely nem felel meg a standardoknak, a normáknak. Hát, hogyha én is úgy ö, ö, járnék el, mint a máltaiak, akkor mondhatnám én is azt, hogy hát ez nem is volt ö, meghallgat, nem is volt meghallgatás, ez csak egy eszmecsere volt, és így tovább, de hát a szövegben azért világosan benne áll, hogy egy meghallgatásról volt szó. Tehát, ha valóban meghallgatásokról van szó, kiderül, hogy meghallgatásokról van szó, akkor készen áll-e vizsgálatot indítani egy ilyen esetben, amikor valaki idejön a parlamentbe, és itt hazudik nekünk? Köszönöm szépen, hogy az idejét betartotta, kérem kapcsolja ki a mikrofont, biztos úr. Csak meg tudom ismételni, hogy mielőtt beléptem volna ebbe a terembe, azt mondták nekem a szolgálatok, hogy a kérdés értelmezéséből adódó félreértésről volt szó. Kérem, adjanak nekem még több időt arra, hogy behatóban elemezzem ezt a kérdést. Aztán, ami a máltai ügyész állítását illeti, úgy gondolom, nagyon világosan különbséget kell tennünk az administratív vizsgálódás és a bűn, bűnöldözési vizsgálat, vagy büntetőjogi vizsgálat között. Az OLAF administratív vizsgálatot végez, mint ahogyan önök is tudják, a büntetőjogi eljárás továbbra is folyamatban van Máltán. Ha nem tévedek, akkor a az illetékes rendőr tiszt úgy fogalmazott, hogy nincs elegendő, elégséges bizonyíték, és ez egy nagyon fontos tény. Rendben van. Az utolsó frakció, az ECR következik. Elnézést, javítja magát az elnök, a Guan de Jong. De Jong úr következik. Az ECR részéről nincs senki itt. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk ma. Ma már egyszer felvetettem a kérdést, amely az Olaf vizsgálatainak minőségét firtatja, és utaltam arra is, amit Máltáról hallhattunk. Két kérdésem van először is. A biztos urat hallgatva várható-e, hogy a hatás tanulmányok világosabbak lesznek a jövőben, pontosabb információkat szolgáltatnak. Ha megnézzük a múltbeli eseményeket, azt láthatjuk, hogy vagy nem kapjuk meg a dokumentumokat, vagy olyan dokumentumokat kapunk, ahol a legtöbbet ö, ö, kihúzzák a legtöbb információt, feketével lefedik, hogy ne legyen olvasható. Erről panaszkodott a legutóbbi alkalommal a felügyelőbizottság elnöke is, és sok esetben, amikor kérdéseket fogalmazunk meg mi is a magunk részéről, a magánszféra védelmére való hivatkozással nem kapjuk meg azokat. De hát a hatástanulmánytól mi várható most? Mi van azokkal az információkkal, amelyeket sem a parlament, sem a felügyelőbizottság nem kap meg? Talán egyfajta bizalmi bizottság jöhetne létre, egy olyan munkacsoport, amely hozzáférhet az információkhoz. Úgy gondolom az Európai Bizottság érvelése az OLAF vizsgálati módszerein áll vagy bukik. Emellett az Olaf főigazgatója elmondta ma reggel, hogy rendszeresen információkat kérnek tőle a bizottság részéről, illetve a főigazgatóságok részéről a bizottságon belül, és prioritásként kezelendőnek értékelnek bizonyos ügyeket. Igaz ez a, valóban létezik ez a gyakorlat? És ha létezik, akkor véget lehet ennek vetni? Biztos úr? Az első kérdésével kapcsolatban én is szeretnék a konkrét számokra hivatkozni. 71 kérelemből, ami a bizottság részéről érkezett az új szabályzat elfogadása után, az összes ilyen kérelmet teljesítette az OLAF. 61 esetben a 71-ből a felügyelő bizottság teljes hozzáférést kért az ügyekhez. És meg is kapta. Tíz esetben nem kért ilyet második lépésben. És az az ügy, az a kérdés, amire ön utalt, igen, ez probléma volt az elején, a kifeketítés. Ha jól emlékszem, akkor az elmúlt év decemberében sikerült elfogadni az új alkalmazottakra vonatkozó instrukciócsomagot, És igazából nagyon világos politikai szempontból, amit én most szeretnék mondani. Ha vannak további problémák ezeken a konkrét területeken, akkor dolgozni kell a gyakorlati szabályokon, és javítani kell rajtuk. Módosítani kell a szabályokat, hiszen csak így juthatunk el oda, hogy a bizottság és az OLAF kölcsönösen megértik egymást. Emlékezzünk arra, hogy nagyon érzékeny információról beszélünk. És hogyha a jó akaratra alapozódik ez a kapcsolat, és nem világos és érthető szabályokra, az lesz a probléma mert akkor katasztrófához vezethet, hogyha egy-egy konkrét vizsgálattal kapcsolatban érzékeny, bizalmas információ konkrét védelem nélkül áramlik a két testület között szabályozatlan módon. Kulcsfontosságúak tehát ezek a pontok. És nekem itt az a szerepem, hogy elősegítsem a munkát ezen szabályok további fejlesztése érdekében, hogy teljes mértékben világos és átlátható legyen az OLAF és a felügyelő bizottság közötti kapcsolat. És higgyék el, hogy nem állok az egyik oldalon vagy a másik oldalon, hanem függetlenül szeretnék e témában jó megoldást találni a prioritások kapcsán. Szerintem az normális, hogy az emberek úgy gondolják, hogy az ő esetük, az ő helyzetük kell, hogy prioritást élvezzen. Természetesen a saját ügyüket tartják a legfontosabbnak az emberek. De itt az a fontos, hogy az OLAF főigazgatója független módon hozzon döntést, és a saját értékelését hozza meg azzal kapcsolatban, hogy egy konkrét ügy prioritást kapjon, vagy ne. Ez a főigazgató szerepe a prioritási sorrend kialakításában. Kedves kollégák, minden frakció képviselőjét meghallgattuk, most pedig még két felszólalónk van. Greszle asszony és Bálcsi Tisz kolléga szeretne még felszólalni. Mielőtt megadnám nekik a szót azonban, Szakbizottsági elnökként szeretném elmondani a következőket. Semet a biztos úr nagyra értékeljük, hogy ma délután eljött, és itt van. Megköszönjük önnek azt is, hogy bekapcsolódott a közvetítésbe, a mediációba. A felügyelőbizottság és az főigazgatók között, illetve a főigazgató és felügyelőbizottság között. Mindkét intézmény fontos a csalás elleni küzelemmel foglalkozó hatóság működése szempontjából. Megdicsértem, most megdorgálom, ha kérdéseket teszünk fel az Európai Bizottságnak, és újra és újra meg kell állapítani, hogy nem kapunk választ azzal a megjegyzéssel, hogy ezek függőben lévő bírósági eljárások, ez nem kielégítő helyzet számunkra. És ha az olvasatunkban kiderül, hogy a kérdések nem függenek össze a konkrét esettel, vagy adott esetben már választ kaptunk, vagy választ kaptak mások, akkor ez a parlament figyelmen kívül hagyása, és hogyha figyelmen kívül hagyják a parlament kérdéseit, akkor a kérdés az, hogy a parlament és a bizottság közötti bizalmas együttműködés szolgálja ez és ha bizalmi együttműködés nem akarul ki, akkor ez bizalmatlansághoz, bizalmatlansághoz is vezethet. És itt a kérdés az, hogy a parlamentnek milyen eszközei vannak, hogy az Európai Bizottsággal szemben elérje, hogy választ kapjanak a kérdéseikre. Ez a demokratikus ellenőrzés kérdése az adminisztrációra vonatkozóan. A harmadik pont az OLAF vizsgálat esetében mi szerint volt egy vesztegetési kísérlet. Itt elmúlt év októberében sor került egy elbocsátásra, pontosabban szólva lemondásra egy bizottság részéről is, hogyha most kiderül egy bírósági eljárás során Máltán, illetőleg a máltai rendőrség főnökének nyilatkozatából kiderül, hogy Dalé úrral szemben nincs alapja a további nyomozásnak, akkor a mi olvasatunkban ez az eset lezárult, legalábbis ideiglenesen. És kiderült az, hogy Dali úr a csalásba nem bonyolodott bele olyan mélyen, hogy kielégítő alapja lenne a csalás gyanújának. Most felvetődik a kérdés, hogy a, mikor lehet az eset politika dimenzióját megvitatni, ki kell várni, amíg Dali úr, illetőleg a Dali úr által indított bírósági eljárás lezárul, vagy adott esetben az indoklás, ami alapján ö, nyomozás indult Dali úr ellen, és esetleg a bizottság Nak kell eltűrni a kérdést, hogy nem kielégítő tényállás alapján politikai döntést hoztak, és hol lehet ezt a vitát legjobban lefolytatni, hanem a parlamentben, ahol a közvetlenül választott parlamenti képviselők demokratikus ellenőrzést gyakorolnak politikai döntésekre nézve. Ez a kérdés tehát fennáll, és ma délelőtt Kessler úr elég világosá tette, hogy mindig is felhívta állítólag a figyelmet, hogy nincsenek végleges bizonyítékok arra, hogy Dali úr egy bűncselekményben részt vett, másrészt viszont elég embert, újságírókat, és hát meg itt újságírók és a parlamenti képviselők is emlékeznek azért arra, hogy kilenc hónappal ezelőtt ez másképp hangzott, hiszen kétségtelen eh, erre utaló jelek vannak, hát akkor ez komoly ellentmondást jelent, ezt tisztázni is kell, és ön is láthatja, hogy ezt nem lehet kiderülni, kikerülni, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, és parlamentként tényleg elvárjuk, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre. Azokra is, amelyek nem függenek össze konkrétan a Dali esettel, amelyik ugye általában az Olaf munkájára irányulnak, de azokra a kérdésekre is szeretnénk kitérni és választ kapni, amelyek konkrétan összefüggenek a Dali ügyjel, és 2013. május 20-a óta itt egyértelmű a helyzet, az elnökök konferenciája úgy döntött, hogy Barózó urat nem hívják meg a konferenciára. Nekünk adták azt a feladatot, Költségvetési Ellenőrzés Bizottságnak, hogy az összes felmerülő kérdést illetékes szakbizottságként levezessük, és keressük a megoldást, és adott esetben a szükséges következtetéseket is levonjuk, amelyeket aztán ajánlásként az elnökök konferenciájának, illetve a frakcióknak is eljutatunk, és végül is az Európai Parlament plenáris ülésére fogjuk bízni ezt az ügyet. Ez nem egy könnyű feladat, de itt most felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság mennyiben kész arra, és mennyiben képes arra, hogy a feladat megoldásában segítsen. Úgy gondolom, hogy én is azt tudom mondani, amit az ön az imént felvetett. Az Európai Bizottság a lehető legkooperatívabb volt a válaszok kérdésében, és ezeket eljutottuk önöknek a parlament által megfogalmazott kérdésekről volt tehát szó, azt gondolom, hogy valamennyien értjük, hogy az Európai Unió a jogállamiság uniója. Nagyon fontos, hogy a jogállamiságot betartjuk és tiszteljük, méltányoljuk, és hogyha az Európai Bizottság a parlament kérdéseire választ ad, akkor nagyon alapos válaszokra van szükség, nyilvánvalóan. És ez, itt figyelembe kell venni ennek során a jogállamiságot is, amikor a választ keresünk. Itt így kell megvizsgálni ezt a helyzetet, hogyha egy függőben lévő eljárásról van szó, mint már korábban mondtam, három függőben lévő eljárás van. Luxemburgban, Máltában, Máltán és Belgiumban is folyik az eljárás. Ebben az esetben az Európai Bizottság sajnos nincs abban a helyzetben, hogy válaszoljon az összes kérdésre, hiszen vannak függőben lévő eljárások bíróság előtt. És szeretném a képviselőket felszólítani arra, hogy értsék meg a pozíciónkat, amiben vagyunk. Nézzék csak meg a bírósági ítéleteket az elmúlt időszakban, és a bizottság nagyon kevés esetben veszít a bíróság előtt, mint mondom, de ha veszít, az főleg azért történt, mert az Európai Bizottság az ártatlanság vélelmét nem tartotta be például és az Európai Bizottság most ehhez ragaszkodik. Ezek függőben lévő eljárások, mint mondtam, és látni kell, hogy hogyan alakulnak. Be kell tartani a szabályokat bizottságként. Mi vagyunk a szerződések őrei, éppen ezért nekünk különösen be kell tartani. Ez az Európai Bizottság működésének alapja. Köszönöm. Ügyrendi kérdés. Biztos úr. távolról sem kívánok a terhére lenni, amit mondott, az hogyan függ össze az Olaf vizsgálataival, nyomozásaival. Az egyetlen jogi ügylet itt Belgiumban egy panasz, egy, amit Dali úr nyújtott be a Swedish Matcher kapcsolatban. Ez nem függ össze az Olaffal, itt arról van szó, hogy a Swedish match itt a szakbizottságban elmondott egy csomó dolgot Dali úrra vonatkozóan. A második jogi ügy a bíróságok előtt Dali úr azt panaszolta, azt kifogásolta, hogy hogyan működött a kommunikáció. Ez megint csak nem az Olaffal függ össze, ez az október 16-ai üléssel függ össze, amire Barozó úrnál került sor. Most nem tudom. Hát miért ügyrendi kérdés ez? Miért ügyrendi kérdés ez? Azért olyan dolgokat válaszol a biztos úr, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Kíván -e reagálni, biztos úr? miért eh, hát két esetre hivatkozik, és három van. A harmadik éppen Máltán folyik. És a bizottsági jogi szolgálat eh, alaposan értékeli a helyzetet, és eh, értékeli a helyzetet az esetleges hatásokat tekintve, hogyha válaszok születnek, hogy ezek milyen hatással vannak a függőben lévő esetekre, ezért vannak jogászok a bizottságnál, ők ezt így véleményezik. Oké? Okay? Gressle asszony és Bart Hittis úr, ezeket egy összefogjuk, és utána lesz még egy válasz. Nos, biztos úr, azért ez egy kemény ügy, hogy ön úgy tesz, mintha mi tehetnénk arról, hogy az Európai Bizottság elveszíti a jövőbeli bírósági eljárásokat, és el fogja veszíteni, ezt ön is tudja. Az Olaf eh, főigazgatója sajtótájékoztatót tartott, miután Dali biztos úr kilépett, vagy lemondott, és 15 pontosító kérdést tettek fel a az újságírók, és ezekre mind válaszolt, és akkor azt mondtuk, hogy inkább az árt ülése, mi is szeretnénk valamit megtudni, erre sor került, megszerveztük, azóta az Olaf főigazgató inter, egyik interjút adja a másik után, és ha ő tényállás, mi tényállásra kérdezünk rá, akkor azt mondja, hogy nem lehet, mert bírósági eset van. E, ami itt Brüsszelben van, az a Swedish match kontra Dali, ez nem igen függ össze a bizottsággal közvetlenül. A luxemburgi eset az egy dali kereset a bizottsággal szemben, és ezzel, ezzel, ezzel nem függ, amit mi csinálunk, és amit Máltán folyik, az, az se függ össze, mit csinálunk, mert mi csak arra kérdezünk rá, hogy milyen módon csinálta ezt, a, bonyolította ezt a nyomozást a, az Olaf. Nem a parlament a probléma itt, amikor rákérdez. Egyébként pedig a, a fő tanúval való ebéd, a terhelő tanúval való ebéd egyébként, hogy volt-e bor, vagy nem volt, az nem mellékes kérdés. Persze nem függ össze a, a vizsgálattal, de persze a, összefügg a, a főigazgató hitelességgel és ő, a tanú azt mondja, hogy amikor az interjút korrigálta, akkor ittas volt, és hát 12 módosítást hajtott végre. És eh, most én nem tudom, hogy ez mennyiben függ össze az eljárással, de ez fontos, de nem függ össze. Egyébként biztos úr, ön statisztikus, ezért jelentkeztem. Én azért lehetetlennek tartom, hogy most minket hülyére vesz. És a 2012-es adatokban az Olaf részéről annyi egyedi hatás van, hogy ezek a 2012-es számok nem alkalmasak arra, hogy a hivatal növekvő vagy csökkenő hatékonyságról beszélünk, 421 esetről van szó, amelyet ugyanazon a napon nyitottak meg decemberben, aztán 221-et megint lezártak, nagyon rövid idő alatt. Jó, ezért azért nem beszélhetünk arról, hogy lerövidítőtek a feldolgozási idők. Parlamenti képviselők vagyunk, valamennyire korlátozottak, de annyira nem vagyunk korlátozottak, hogy mindent elhiszünk. Azt gondolom, hogy ez egy szemrehányás, hogy hamisítják a számokat, de hogy ez tényleg csalás, azt nem tudom. Ez most nem volt egy komoly megjegyzés részemről, bár Hitis úr. Köszönöm, elnök úr. Kérem, hogy ne hagyjon ki. Nagyon-nagyon régóta várok, hogy megkapjam a szót. Talán egy javaslattal is élnék. Először is szeretném megköszönni a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. Remélem, hogy nem fogja nagyon zavarni őt az, ami ma zajlik. Ez a mai ügy tulajdonképpen a biztos úr kötelezettségeit is érinti. Az Oláf és szolgálatai valamint felügyelőbizottsága mind a bizottság hatáskörébe tartoznak. Ez egy olyan eszköz, amelynek az a célja, hogy végrehajtsa a bizottság az Európai Parlament politikáit, az Európai Parlament pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, és küzdjön a csalás ellen. Az OLAF és a felügyelőbizottsága is a közösségi pénzekből kap finanszírozást, és nem csak pénzügyi, hanem igazgatási szempontból is nagyon fontos megvizsgálni, hogy hogyan működnek. A felügyelő bizottság nem értett egyet azzal, hogy részt vegyen azon a közös ülésen, amit, amire meghívtuk. Szeretnénk tudni, hogy jól érti-e az, hogy milyen, mi a szerepe ennek a bizottságnak. Ezért is szeretnénk meghívni a felügyelő bizottság képviselőit, és szükséges lenne az is, hogy az OLAF függetlenségét és a felügyelőbizottság függetlenségét biztosítsuk. De ennek semmi köve, köze nincs az igazgatási aspektushoz. Szerintem a három félnek meg kell egyeznie, meg kell állapodnia abban, hogy mik a problémák, a most is fennálló problémák okai. Ezt szerettem volna elmondani a biztos úrnak amikor a különböző, a struktúra különböző elemei között félreértésre vagy véleménykülönbségre kerül sor, akkor a belső szabályzatot kell elővenni. Például azt, amely a, felhív arra, hogy rendszeres üléseket, találkozókat kell tartani, amelyek révén egy sor különböző kérdést tudunk kezelni. Például azt megértem, hogy a folyamatban lévő bíróság ügyekről nem beszéltünk, de a többiről igen. Köszönjük a kollégának. Visszautasítom azt a vádat, hogy én nem vettem figyelembe az ön jelentkezését. Nekem fontos az, hogy a frakciókat nagyságuk szerint vegyem sorra, és Kressle után ön volt a következő a listán, tehát én egyszerűen csak a felszólalók listáját tartottam be, ezt szerettem volna mindenképpen elmondani. Ha valakit véletlenül kihagyok, akkor általában elnézést szoktam kérni, de ebben az esetben nem erről volt szó. Ines Ayala Sander is szólásra jelentkezett, még a szociáldemokratáktól. Most megkapja ő is a szót, és utána majd a biztos úrzáró megjegyzéseket mondhat. köszönöm szépen, rövid leszek. Persze én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, de ugyanakkor emlékeztetni is szeretném arra, hogy közvetítő szerepet játszik két szervezet között. Ön felelős azért, hogy az OLAF és az OLAF felügyelő bizottsága jól tudjon együttműködni. Ön személyesen is felelős azért, hogy ez a két testület amely mindkettő nagyon kényes feladatot lát el, együtt tudjon működni. Amikor ez az ügy elkezdődött, legalábbis amit hallottunk róla, ezzel kapcsolatban azt hallottuk, hogy Barózó úr ezt a konfliktust a lehető legjobb szándékkal megpróbálta megoldani, de most már az Olaf presztízse van kockára téve. Persze Baróza úrnak a döntése az, hogy döntsön arról, hogy valakit lemondásra kényszerít-e vagy nem, de nagyon fontos, hogy ön a közvetítő szerepét betöltse. Az OLAF függetlenségével kapcsolatban a főigazgatónak feltettük azt a kérdést, hogy jelenlegi helyzettel kapcsolatban ma délelőtt, mégpedig konkrétan Ódi úr tette ezt fel, hogyha az OLAF helyzet értékelése és helyzet kezelésével kapcsolatban az Európai Parlament kinyilvánítja a bizalmatlanságát, és hát egyébként az eredeti információk is magát az Olaftól származnak. Nos tehát, hogyha a bizalom hiánya megnyilvánul, akkor Ódi úr azt a kérdést tette fel a Kessler úrnak, hogy lemondana-e. Ő azt mondta, hogy az olasz, Olaf függetlensége fontosabb, mint a parlament bizalmatlansága, és ezért nem mondana le. Ez sokkolt engem ma délelőtt. Értem én, hogy mi vagyunk a parlament, a demokratikus ellenőr. És ez egy nagyon érzékeny és kockázatos ügy de szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye Keszler úr jelen válaszával kapcsolatban, amely szerint a demokratikus ellenőrzésnél is fontosabb az olá függetlensége. Semeta úr kap szólt a vita lezárás. A tisztelt képviselők kérdése és reakcióira szeretnék most reflektálni. Statisztikával kapcsolatban tisztáznám, hogy én nem vagyok statisztikus, hanem közgazdász vagyok. Ez a szakmám. A statisztikák, amikről beszéltünk, szerepelnek a 2012-es éves jelentésben. Ezeket bármely képviselő szabadon értelmezheti vagy elemezheti, semmilyen rejtett elem nincs a statisztikákban. A bizottság válaszainak a hatásával kapcsolatban, hogy ennek milyen következményei lehetnek a bírósági ügyek eredményére, Szerintem itt nagyon világosan kell fogalmazni. Az illegális olaf vizsgálatokra alapozva semmisét tételi eljárásot lehet indítani. Ez fontos, és a jogi az intézmények jogi szolgálatai éppen ezért folyamatosan dolgoznak azon, hogy felmérjék és értékeljék a folyamatban lévő bírósági ügyeket. Ismételten szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, hogy tiszteletben tartsuk ezeket a jókat ebben a konkrét esetben is. ami Bacsidis úr nyilatkozatát érinti. Köszönetet mondok neki a javaslataért. Rendszeresen egyébként cserélünk eszmét az Olaffal és a felügyelő bizottsággal is. És hogy ezt már a korábbiakban is mondtam, gyakran szervezünk a felügyeli bizottság és az Olaf részvételével közös értekezleteket. Lehet, hogy jó ötlet lenne ezt rendszeresebbé tenni. Az OLAF és a felügyelő bizottság egyébként az én részvételemmel is tartott ilyen közös megbeszéléseket, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy az OLAF reformja, amennyiben elfogadják, további új eszközöket fog biztosítani, amelyek révén javítani lehet a felügyelőbizottság működését. És emlékeztetném önöket arra is, hogy az egyik rendelkezés kapcsolódik a politikai szintű eszmecseréhez, az OLAF tevékenységekkel kapcsolatos prioritásokra, figyelembevételével. Ezért annyira fontos, hogy végül megállapodásra jussunk ezen konkrét témával kapcsolatban. És ami az én közvetítő szerepemet illeti, ez is összefügg az előbb elhangzottakkal. Először is hangsúlyoznám, hogy az Olaf és a felügyelő bizottság közötti kapcsolat az úgynevezett Dali esetben problematikussá vált. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az Olaf egy nagyon komoly reformon esett át, 2012 elején. Az összes eljárási rendjét felülvizsgálták, a szervezeti struktúrája megváltozott, a vizsgálati tevékenységének a prioritási sorrend felállító rendszere megváltozott, A számvevőszék jelentéséből is kiderült, hogy erre szükség volt. Az új felügyelőbizottság is 2012 elején kezdte meg a munkát, és úgy tűnik, hogy a munkamódszerek illetve a felügyelőbizottság szerepének a megértése időbe telt, hiszen más most már a szerepük, mint a korábbi felügyelőbizottságé volt, és természetesen időbe telik az, amíg mindkét fél megérti, hogy mi a szerepe, amíg megértik egymást. Ez egy folyamatban lévő dolog, és természetesen én kész vagyok, hogy megkönnyítsem ezt a folyamatot. Fontos az, hogy mindkét független szervezet hatékonyan tudja betölteni a funkcióját. Mr. Commissioner and... Köszönjük szépen a biztos úrnak. Azt hiszem, egész világossá vált az, hogy mennyire súlyos is ez az ügy, mennyire fontos mindenki számára, és ténylegesen szükség van az Európai Bizottság elkötelezettségére nem csak abban, hogy megválaszolja a nyitott kérdéseket, hanem abban is, hogy kidolgozza egy működőképes csalás elleni küzdelem struktúráját az Európai Unióban a jövő számára. Köszönjük, hogy eljött, és várjuk a következő eszmecserét. Members, we continue immediately with the next... Mindjárt folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Ez pedig a 17-es, 18-as különjelentés. Üdvözlöm David Bostokot az Európai Szembevőszék részéről. Bárt Stász, a jelentéstevünk Bárt. Szeretnél-e bevezetőt tartani? Először is az uniós fejlesztési támogatás a szubszahari országok ivóvízellátásához és alapvető higiéniai körülményeihez, vagy azonnal adjuk meg a lehetőséget a számbevőszéknek. Jó, akkor a számbevőszék kap szót. Bosztok úr, üdvözöljük. Köszönöm szépen, elnök úr. Hosszas, hosszas beszámolót tarthatnék a számbevőszék jelentéséről, de nem teszem meg, mert nincs rá szükség. A munkadokumentum, amelyet a jelentéstevő köröztetett, The working document which... A jelentéstevő által köröztetett munkadokumentum kiválóan összegzi a számvevőszék külön jelentését. Ugyanakkor szeretnék néhány rövid megjegyzést fűzni két dologhoz a munkadokumentum kapcsán. Először is az ötös oldalra hivatkoznék, ahol a dokumentum említi az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy minőségi támogatási csoportok 2005-ben vették fel munkájukat, és a mi jelentésünk által megállapított problémákat felszámolták. Érdekes ez a megjegyzés, de nem teljesen meggyőző. Először is azért, mert ezek a csoportok nem vonatkoznak az összes vízköltségre, és másodszorban nem igazán meggyőző azért, mert még már akkor, amikor a jelentésünk készült, az Európai Bizottság elméletileg legalábbis kiváló rendszereket működtetett arra vonatkozóan, hogy ellenőrizhető legyen, hogy a projektek eh, fenntarthatóak-e. A 44-es cikkében a jelentésünknek ez mind benne áll. A kérdés nem az, hogy ezek a csoportok hogyan működnek az elméletben, hanem a gyakorlatban hogyan működnek. Én úgy gondolom, egyelőre még nem tudjuk ezt megítélni, és ezért a jelentés az ajánlásaiban, a nyolcas cikkben ezt nagyon jól fogalmazta meg. A második megjegyzésem a hatos oldalon lévő ötös pontra vonatkozik, a jelentéstevő ajánlásai tekintetében. Ez meghaladja a számbevőszék vizsgálatát és a mi ajánlásainkat és eredményeinket. Az ötös pont szerint szükséges tudni azt, hogy a vízellátást mennyiben hasznosítják az egyes magáháztartások, az ipari szereplők és a mezőgazdaság. Én egyszerűen csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy bárki is hasznosítja a forrásokat, valakinek fizetnie kell. Csak ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, remélem nem fogalmaztam túl hosszan. Nagyon szépen köszönjük, nagyon rövid volt ez a hozzászólás. Szeretném a bizottságot megkérni, hogy válaszoljon a felvetésekre. A jelentéstevő inkább csak meghallgatná a bizottságot, nem akar mondani egyelőre semmit. Csikarelli úr, ön szeretne felszólalni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, Paul Renier vagyok. Azt hiszem, elmondhatom, hogy miután az Európai Bizottság megvizsgálta a jelentéstevő megjegyzéseit és ajánlásait, a bizottság nagyon is tisztában van a, a leírtakkal, és megtesz minden szükséges lépést, hogy kezelje a még meglévő problémákat projektről projektre, egyéni alapon, vagy eseti alapon információt szolgáltatunk a jelenlegi helyzetről, a megtett lépésekről, vagy a megteendő lépésekről adott esetben. Az Európai Bizottság belső döntése szerint egy éven keresztül meg fogja vizsgálni, hogy az ajánlásokat megfelelően végrehajtják-e. Ez tehát azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy a különböző eszközeink a vízzel kapcsolatos projektek esetében megfelelően érvényesülnek-e. Ha megengedi, elnök úr. Az Európai Bizottság szeretné hangsúlyozni az enyhítő körülményeket, amelyek szerepelnek a mi válaszunkban a számvevőszéki jelentésre. Úgy tűnik, ezeket az enyhítő körülményeket a munka dokumentum nem veszik elően figyelembe. Szeretnék beszélni a helyzet összetettségéről és a realitásról. Két példát ragadnék ki a jelentésből. Az egyik a nigériai példa, amely a kisvárosok vízellátására szakosodott programhoz kapcsolódik. Messzire vissza kell mennünk az időben, kb. 14 évet, ugyanis 2001-ben indult ez a program. Nigéria épp egy konfliktusból kecmergett ki, és ez volt 8 együtt, együttműködési támogatási projekt egyike hogy újra felvegyük az együtt a fejlesztési támogatást Nigériában. Mindannyian tudjuk, hogy hogy néz ki egy válság utáni helyzet, egy tranzíció, egy átalakulás folyamata indult meg akkor. Hogyha egy projektet útjára kell indítani, és nincs meg a szükséges adminisztráció, és kapacitás építésre van szükség, akkor egy ilyen projekt esetében időre van szükség, hogy az elindulhasson. Ebben a konkrét esetben a projekt 2003-ban indult el végül a gyakorlatban. Vannak ugye szabályaink a finanszírozási megállapodásra vonatkozóan, mi szerint csak az aláírást követő három éves időszakon belül indulhat meg a finanszírozás. Tehát a projekt végrehajtását, illetően ez további problémákat okoz, és azt hiszem, mindezen dolgokat figyelembe kell vennünk. Nigériában ezen túlmenően a következőképpen jártunk el. 2004 óta 167 millió fordítottak egy vízellátásra és, és alapvető higiéniai körülményekre vonatkozó programra. Közel tíz évvel később a következő a helyzet. Azért akarom ezt elmondani, hogy világosá váljon, milyen nehéz a helyzet, és milyen összetett kérdés az ilyen rendszerek eh, korszerűsítése. Egy másik példa a gánai eset, ahol az északi régióban indult egy program a vízellátásra és eh, a szennyvízelvezetésre vonatkozóan. Ez a régió olyan régió, ahol bizonyos fertőzések terjedtek el. Nehéz hidrológiai helyzet uralkodik ezen a területen, ebben a régióban. Nem egy olyan régió ez, ahol eh, az ember neki el kutat fúrni. De a fertőzés okozta problémákat valahogy meg kellett oldani. Nem meglepő, hogy ilyen nehéz körülmények között nyilván a, nem sikerült a legjobb megoldást megtalálni, de három éve végre eltűnt ez a fertőzés Gánában, a féreg okozta fertőzésnek sikerült gátat szabni, legalább az egyik probléma megoldódott. Tehát nem fekete-fehér azért a helyzet, nem lehet csak feketén, csak fehéren látni a dolgokat. Hogyha az ember megnézi, hogy mennyi kutat fúrtak, és mennyi kútból lehet effektíve vizet meríteni, akkor nyilván ez egy bizonyos számadat, de fontos kontextusban látni a dolgokat. Mindannyian jártunk ezekben a fejlődő országokban. Én 17 évet töltöttem el karrierem során ilyen országokban, és az ivóvíz rendszerekről könnyű beszélni. De ha ott helyben megpróbáljuk ezeket a rendszereket kialakítani, és egy olyan helyzetben próbáljuk ezt megvalósítani, ahol egy decentralizálódás van folyamatban. Az önkormányzatok felé való elmozdulás, akkor nyilvánvaló, hogy éveket vesz igénybe egy ilyen folyamat. Nem mentegetőzni akarok, csak meg akartam teremteni a kellő kontextust. Emellett azt is szerettem volna elmondani, hogy a 2001-2007 közötti időszakban született döntésekről van szó, most 2013-at érünk, és az Európai Bizottság természetesen tanult a múltban elkövetett hibákból. Egy dolog tehát, amit leszögezhetünk, az, hogy a decentralizálódási folyamatok esetében a támogatásnyújtásban sikerült előrelépést elérnünk, a kapacitásépítés, a képzés területén többek között, de hát időre van szükség ezekhez. Ez, ezek, ezen dolgok esetében nem lehet egyik napról a másikra változást elvárni. Emellett saját belső munkánkat, illetően szintén sikerült előrelépést elérni, tudjuk, hogy milyen fontos a szükséges minőség, ellenőrzési rendszerek és kockázatkezelési rendszerek és a monitorozás működtetése. Hallhattunk a minőségtámogatási csoportról, e, nem ez volt az egyetlen, ezt említették itt a jelenléve, jelenlevők. Nyilvánvaló, hogy ez önmagában nem oldja meg a problémát, de ez a rendszer, a minőség támogatási rendszer igenis hozzájárult a projektek minőségének javulásához. Projektenként kétszer kerül sor ilyen jellegű eszmecserére, vitára egyébként, egyszer, amikor elindul a projekt, és aztán a későbbi szakaszok során még egyszer. Itt van a monitorozási folyamat, amely a teljesítményekre épül. Egy egészen robusztus rendszerré nőtte ez ki magát a kezdeti nehézségek ellenére, de még mindig nem elég szilárd, nem elég robusztus ez a rendszer. Jelen pillanatban a DEFCO főigazgatóságban azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk ezt az úgynevezett általunk ROM rendszernek nevezett rendszer tovább javítani. De nem azt szeretnénk, hogy egy monitorozás legyen, hanem hogy legyen a vége felé, a projekt vége felé is egy monitorozási folyamat, hogy megállapítsuk, hogy az ajánlásokat végrehajtották-e. Tehát, dióhéjban, ennyit szerettem volna elmondani, kiemeltem a legfontosabbakat, és újra rátérnék a nyolcas ajánlásra, még egyszer elmondom, mindenképpen foglalkozni fogunk ezzel, és megkapják majd a szükséges visszajelzést, visszacsatolást az összes 23 projekttel kapcsolatosan, ami 9-es pontot illeti, jelentést kérnek. Lehet, hogy itt gondok lesznek. Mi azt szeretnénk elmondani, tiszteletben vagyunk a, a, a, tisztában vagyunk azzal, hogy a higiéniai körülmények tekintetében még van hová fejlődni, és um, a vízirányelv kapcsán konkrétan kitértünk a szennyvízelvezetés szükségességére is tehát a szennyvíz elvezetés legyen abba a projektek körében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Bácstász. Az előadó vagy más képviselő kíván -e hozzászólni? Stász úr. Köszönöm, elnök úr. Nem gondolom, hogy túl sok időt kellene erre még szánnunk. Úgy vélem, hogy amit a számvevőszék elmondott, az nagyon hasznos. Alaposan figyeltem én is arra is, amit a bizottság mondott, a nyolcadik pont, hogy ezt alaposan megvizsgálják rendben. A kilencedik pont, persze értem, hogy az Európai Bizottság mit akar mondani, hogy vannak még más módszerek is. A víz felhasználata, vízelőkészítés, víztisztítása, hulladékvíz tisztítás, ártalmatlanítás. Hát nagyjából egyetértek, talán jobb fogalmazást lehetne találni, hogy ezt jobban bekössük a politikai helyzetbe. És aki járt a helyszínen, az jól tudja, hogy nem egyszerű. Az egyes pontnál pedig Closing the Gap, tehát ilyen részt betövő projektekre hívtam fel a figyelmet, de Hát beszélhetünk erről még egyszer, megnézhetjük, hogy hogyan tudjuk a jobban megfogalmazni, hogy világossá váljék hogy azok számára, akik ezt elolvassák, és az előadó számára is, aki ezt kidolgozza, megfelelő háttérhez jussunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem ez jó lesz így eljárásként. Bostok úr, vagy az Európai Bizottság kívánna ehhez még hozzászólni, ha nem, akkor azt javaslom, hogy a következő jelentésről beszéljünk. Bostok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid bevezetésre van csak szükség szerint. Stász úr a munkadokumentumot kiosztotta, és ez jól foglalja össze a külön jelentést többek között arról, hogy az Európai Bizottság a számövőszék ajánlásaival nagyjából egyetértek. Két pontot szeretnék visszatérni, ahogy ezt az ajánlás tervezet tartalmazza. A hetes pont a tervezetben túlmegy megy azon, amit a számvevőszék javasol. Itt kíváncsi vagyok a bizottság javaslatára a négyes pont a második. Ez némileg meglepte az olvasókat itt az út fenntartásról beszélünk, amit mindenek előtt helyi cégek végeznek. A rutinszerű útfelújítást is eleve már most is jó részt helyi cégek vizelják, és a nál ez annyira nem egyértelmű. Ami a helyi karbantartást, a rutin karbantartást illeti, a jelentés 19. bekezdése beszél erről, hogy vannak ezek a helyi cégek, amelyek elvégzik a munkát, de nem rendelkeznek elő szaktudással és felszereléssel a negyedik pont alatti javaslat, ez egy meglepő javaslat az előadó részéről. Természetesen lehet vitatkozni róla, hogy ez legyen-e ott, vagy valami, de mm, némileg meglepetést okozott vele mindenképpen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Akkor a bizottsághoz fordulok megint, közvetlenül mindjárt. kikér szót? Köszönöm szépen. Mindenek előtt megismételjük mi is, hogy üdvözöljük a számbevőszék jelentését. Meglehetősen pozitív ez a jelentés. Hogyha megnézzük az összefüggést itt Afrikával kapcsolatban, itt hát mindennek előtt fejlődő országokról van szó, nagyon érdekes eredmények is mutatkoznak, hogyha a hat ország, amit meglátogattak, hát összességében kielégítő. Mindenek előtt a legtöbb utat, amit megnéztek, jó állapotban volt, tehát a 90%-ban, ami azért nagyon jó eredménynek mondható. Nézzük a két konkrét pontot, amit felvetettek az imént. Azt gondolom, hogy ezért ezek összetett dolgok. Különbséget kell tenni a rutinszerű és az időszaki karbantartás között, mert tudjuk, hogyha ez gyújt megépül, a, mondjuk 15 évre épül, ami azt jelenti, hogy 7-8 mm, év után fel kell javítani az utat. Az első 7 évben, amit csinálni kell, az tényleg csak a rutin karbantartás, tehát tisztítani kell, ismerjük ezeket a lépéseket, intézkedéseket. Most nem akarok külön a részletekbe menni ezzel kapcsolatban. Ami meg kell állapítani, hogy a rutinszerű és az időszaki karbantartás két külön dolog, és különböző módszereket és szaktudást igényel az Európai Bizottság. Mit tett a programokban? Igyekezett lehető legtöbb helyi céget bevonni kis és középvállalatok formájában hogy a rutin karbantartást elvégezzék, míg mondjuk a nehezebb, bonyolultabb munkaknál, ahol megfelelő gépekre felszerelésre van szükség, ott know-how átadásra volt szükség, és Afrikában hát gyakran ezt még külföldi cégeknek kell végezniük. Szeretnék rámutatni arra, amit ami nem egészen világos a szék jelentésében, hogyha a hálózatról beszélünk, azt látjuk, hogyha csak azt vesszük figyelembe, hogy az utak kevesebb, mint 8 évvel ezelőtt előtt épültek, akkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy azok az utak, amelyek még mindig nagyon jó állapotban vannak, 98%-ra tehetők. Tehát ez azt jelenti, hogy a rutin karbantartást ezeken az utakon elvégzik, méghozzá hatékonyan is, kielégítően. Ha a karbantartásról beszélünk, mint problémáról, ez mindenek előtt nem arról a hálózatról szól, amit az EU finanszírozott az a hálózat. Elvidéki utakról beszélhetünk, stb. Éppen ezért azt tudom mondani, hogy az a válasz, amit megadtunk az ajánlásokra, amiket az előadó készített, tehát különböző munkálatokra kell, hogy vonatkozzon. Egy kis és középvállalatok, helyi vállalatokról beszélhetünk a karbantartásoknál, ezek rutin karbantartás, de másrészt pedig kapacitást kell kialakítani a nagyobb munkákra. Ha megnézzük a hetes ajánlást, itt arról van szó, jelentést kívánok bemutatni a, a környezeti hatásokról és az út, a biztonságról, az út biztonságról. Itt egyértelmű utasítást adunk a delegációnak, és van egy felülvizsgálat, amelynek során mindenek előtt azt vizsgáljuk, hogy a projektet hogyan határozzuk meg, az összes környezeti témát vizsgálják meg, és egy környezeti screeningre van szükség minden egyes projekt esetében, ezt állítjuk. Hogyha szükség van egy teljes mértékű környezetvédelmi értékelésre, minősítésre, akkor ezt el kell végezni. Ez, ez szisztematikusan szerepel az összes projekt kapcsán a szövegben, és ezt a delegációknak kell elvégezniük. Biztosítani szeretnénk, hogy a végrehajtás, a projekt végrehajtás során létezik egy környezetgazdálkodási terve, amit a szerződők maguk tartanak be, de időnként civil szervezetek végeznek el, vagy helyi hatóságok. Nos, ezek azok az intézkedések, amelyekről szó van, és egyfajta eszközládát kívánunk adni, szerszámos ládát kívánunk adni ilyen értelemben a delegációknak, és hogyha ezt azt gondoljuk, hogy ez helyes dolog, és az előadó is erre gondol, és úgy gondolja, hogy ez egy hasznos dolog, és itt egy néhány példa is van, amit átadunk a delegációnak, hogy lássák, hogy hogyan kell ezt elvégezni a partnerekkel együtt. Oh, thank you very much, the rapporteur. Köszönöm szépen. A jelentéstevő úr a szó. Ismét rövid leszek, elnök úr. Persze tudtam, hogy a négyes és a hetes bekezdések hát reakcióra fognak okot adni, hiszen a számvevőszék konkrét vizsgálatán túl, és erre most nem térnék ki, szeretném azt is, hogyha az út fenntartása kapcsolatos bizottsági megjegyzéseket is tiszteletben tartanak. Én a, igazából ezeket a megjegyzéseimet a saját tapasztalataimra alapoztam, saját afrikai tapasztalataimra. El kell mondanom, hogy néha még a relatíve egyszerű munkát is külföldi cégek külföldi alkalmazottai végzik el. Nem, mintha nem lenne elég munkaerő a helyiek között. Hát ezért vetettem fel ezt a problémát, de hallottam a bizottságtól, hogy néha így egyszerűbb megoldani a problémát, mint a helyiak alkalmazásával. Én magam is láttam, hogy ez történik számos alkalommal. Például a Kongói Demokratikus Köztársaságban mondjuk kínaiak dolgoznak. A hetedik bekezdéssel kapcsolatban a számvevőszék kérdést tett fel, a bizottság válaszolt rá, és önök arra hívják fel a figyelmet, hogy a delegációkat arra ösztönzik, hogy ezekkel a pontokkal foglalkozzanak, és egyébként ezt nagy örömmel el tudom fogadni ezt az ajánlatot. Talán én magam is egy módosítót tudok ebből megfogalmazni. Köszönöm a számvevőszéknek mindkét jelentését, mert nagyon alaposnak találtam őket. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Úgy látom, más nem szeretne felszólalni, így hát köszönetet mondok Bosztok úrnak, aki a számbevőszéktől érkezett hozzánk, köszönöm a bizottságnak is a munkát ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, ezen jelentésekkel kapcsolatosan, és most még a 13-as napi rendi pontra vissza kell térnünk, amelyet elhalasztottunk. Gerbrandi úr sajnos egy gyász eset miatt nem tud ma itt lenni, ezért úgy döntöttünk, hogy Kreta úrnak a számvevőszék részéről mégiscsak megadjuk a lehetőséget, hogy számoljon be a számvevőszék álláspontjáról. Öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon rövid lenni, és tömör. A szembevőszék megvizsgálta azokat a közvetlen támogatásokat, amelyeket az anyatehén, anyajú és anya kecske termelőknek osztottunk ki 2005 és 2011 között. Ahogy bizonyára önök is tudják, az elsődleges célja ezeknek a támogatásoknak az volt, hogy azokon a területeken, ahol nincs alternatívája ennek az extenzív állattenyésztésnek, fenntartsuk az állattenyésztést, hiszen ez a helyi gazdaság szempontjából rendkívül fontos. Ez az állat számra alapuló támogatás. Tehát ezek a támogatások kapcsolódnak, össze vannak kapcsolva az állattermelés mennyiségével, ezáltal kikerülnek a szétválasztás elve alól, amiről egyébként az egységes támogatási rendszer kialakításakor 2003-ban döntöttünk. Ezen általánosabb alkalmazása mellett a tagállamoknak lehetősége volt derogáció alkalmazására, és hogy bizonyos esetekben a szétválasztás mellett megtartsák a részleges termeléshez kötött jövedelem támogatást is. Konkrétan az anyatehenek, anyajók és anyakecskék esetében például. E, termeléshez kötött jövedelem támogatások esetében az az érdekes, hogy a közös agrárpolitika esetében 2013 és 20 között lehetőség van arra, hogy ilyen termeléshez kötött támogatást adjanak továbbra is, akár még az új pénzügyi tervidőszakban is. A hasonló támogatások tehát fennmaradhatnak még 2013 után is az egységes támogatási rendszer kivételeiként. Néhány fő pontot szeretnék ezzel kapcsolatban most felsorolni. Elsősorban azt találta a szemvevőszék, hogy a tagállamok teljes területén szétoszlanak ezek a típusú termeléshez kötött támogatások, nem koncentrálódnak azokra a területekre, ahol az extenzív állattermelés, a gazdaság, állattenyésztés a gazdaság és a környezet szempontjából is nagyon fontos. Így ezeknek a támogatásoknak a hatása fel lett higítva. Ezért szeretnénk azt kérni, hogy célzottabbak legyenek ezek a termeléshez kötött kivételes támogatások. Aztán az is fontos, hogy az új közös agrárpolitika bizonyos feltételekhez kösse ezen kivételek alkalmazását 2014 és 20 között. Szeretnénk azt is látni, hogy delegált jogi aktusokban a parlament és a bizottság pontosítsa ezeket a követelményeket. Következő pont. A szemvevőszék megvizsgálta azt, hogy a jövedelem támogatások biztosítják-e azt, hogy fennmaradjon a termelés ezeken a területeken, és ezáltal elkerülhetővé válik a negatív gazdasági, társadalmi és környezeti hatás, amit az állattenyésztés feladása jelentene. Ezzel kapcsolatban azt találtuk, hogy az állattenyésztés folytatása nem kapcsolódik ahhoz, hogy a támogatás az egységes támogatási rendszeren, vagy a termeléshez kötött jövedelem támogatás rendszerén belül valósul meg. Például Skócia vagy Portugál esetében azt találtuk, hogy a szétválasztásnak bizonyos esetben az állatok számának a csökkenése járt, tehát ez lett a következménye. Azt szeretné a szemvevőszék, hogy a tagállamokkal összhangban a bizottság a legérintettebb mezőgazdasági tevékenységeket, illetve a legsérülékenyebb gazdasági és társadalmi szempontból legsérülékenyebb területeket azonosítsa, és a tagállamokkal egyetértésben pontosan definiálja, hogy milyen feltételeknek kell megvalósulni ahhoz, hogy a terméshez kötött jövedelem támogatás fennmaradhasson. Ez delegált jogi aktusok formájában valósulna meg, amely a módosított közös agrárpolitikai rendelkezések mellett fenntarthatná ezt a rendszert. Az általunk meglátogatott tagállamokban azt láttuk, hogy nincs nyomonkövetési rendszer, amely a különböző támogatási rendszerek hatását vizsgálhatná. Ezért szeretnénk, hogyha felállítanának egy ilyen ellenőrző rendszert, ami az állattenyésztésben a különböző támogatási rendszerek alkalmazásának a hatását vizsgálná. Szeretném, elnök úr, hogyha a szakbizottságuk vissza tudna térni erre a témára, és hát elismervén azt, hogy Gerbrandi úrnak most személyes oka van arra, hogy távol maradjon, azért ezt a lehetőséget mégis megragadnám arra, hogy megköszönjem neki az együttműködést a számbevőszékkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kréten úr. Kíván-e az Európai Bizottság képviselője hozzászólni? Auditis úr? Eh, Thank you, Mr. Chairman. Uh, köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek és a szám számvevőszéknek is az ajánlásba fektetett munkát. Mindjárt az elején hadd tegyek különbséget. A termeléshez kötött támogatás és a konkrétan az anyatehén anyajú anyakecske szektornak nyújtott támogatás között van különbség. Azt tapasztaltuk, hogy az anyatehén ágazat a legsérülékenyebb két típusú területen. Az egyik terület, ahol a, az állattenyésztés abbahagyása környezeti hatással járna, ez különböző környezetvédelmi ügynökségek is megerősítették, és vannak olyan területek is, ahol különösen inkább gazdaságinak tekinthető a kockázat, tehát, hogyha a termelők felhagynak az anyatehén tenyésztéssel, akkor más típusú, profitábilisabb mm, tevékenységre térnének át, ami viszont a, az állandó legelők fenntartását tenné nehezebbé. Általánosabban, általánosságban egyetértünk abban a szemvevőszékkel, hogy jobban kell célzottá tenni ezeket a támogatásokat, úgyhogy nekünk is vannak ilyen irányú javaslataink. Mindazonáltal figyelembe kell venni azt is, hogy a tagállamok mindig az ilyen esetekben jobban ismerik a konkrét helyzetet, mint mi. Az egyes ábra illusztrálja legjobban a szervevőszék jelentésben azt, hogy mi a helyzet. Látható, hogy például Franciaországban és Németországban teljesen más hatása volt a rendszernek az anyatehén állományra. Szinte eléri az 54%-ot az ilyen tehenek aránya Franciaországban, hiszen, és, és Németországban csak 14%-ot ér el, hiszen ott a tejtermelésre koncentrálnak inkább az, a gazdák. Különböző tehát a hagyománya a különböző tagállamoknak, és ezért jobb lenne rájuk hagyni, hogy szerintük mi a legfontosabb tennivaló. Ugyanakkor bizonyos kritériumokat követnie kell a bizottságnak is, és a nyomon követés is fontos feladatunk. Krétán úr is kitért erre a felszólásában. Ugyanakkor szeretném kifejteni azt, hogy a kapreformra vonatkozó javaslatban, és eddig ezt senki nem ö, kérdélezte meg, egy olyan monitoring rendszert állítottunk fel, ami az egész közös agrárpolitikára vonatkozik, nem csak egyes elemeire, és ez megpróbálja a, a közösségi fellépést és ennek az igazoló tényezőit felmérni, hogy nyomon tudjuk követni a szakpolitikáinkat, és megtaláljuk azokat a pontokat, ahol változtatásokra van szükség. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Köszönöm, Janitis úr. Nekem a litván elnökséggel kell találkoznom 6.30-kor, úgyhogy csak egy-két kollégának adnám meg a szót. Hát még van 5 percünk. Ódi úr, parancsoljon. Csak egész egyszerűen szeretnék gratulálni Kréten úrnak a számvevőszék részéről a munkája minőségéért, illetve a jelentéstevőnek is gratulálok. Elnök úr, Michel Danten kollégánk többször is felhívta a figyelmet a delegált jogi aktusokban jel, rejlő probléma a lehetőségekre. Ezeket olyan jogalkotási rendelkezésekre tudjuk felhasználni, amelyek segítenek abban, hogy céljainkat jobban elérjük, például célzottabban tudjunk támogatást nyújtani. De szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mennyi ilyen delegált jogi aktus születik, egyre több. És akkor, amikor az összes jogalkotási rendelkezéssel kapcsolatban együtt kell működnünk, akkor hát elnök úr, költségvetési hatóságként nekünk, parlamentnek szükségünk van arra, hogy nyomon tudjuk követni ezeket a delegált jogi aktusokat, hiszen ha ezek ilyen mértékben szaporodnak, akkor nem lesz elég emberünk arra, hogy nyomon kövessük a hatásukat. Ja, gibt es äh, weiter? Van-e további hozzászólás, Kadem kolléganő? Hát csak röviden kérdezek valamit, jól értettem? hogy azt mondta, hogy a trilógus során, a tárgyalások során abból indulhatunk ki, hogy 2013 után is ebben a formában marad a rendszer. Ki az, aki választ tud adni erre a kérdésre? Talán az Európai Bizottság után a számbevőszék? Nem gondolom, hogy a jelenlegi összefüggésben még nem tudjuk, hova vezetnek a tárgyalások. Az én javaslatom világossá tette, hogy a termeléshez kötött támogatás százalákában a történelmi viszonyok között azt kell hangsúlyozni, hogy ilyen jellegű kritériumokra van szükség, és hogyha ezt választják a tagállamok, akkor meg kell határozni, hogy mit kell tenni és a régiókban meg kell nézni, hát nyilvánvalóan bizonyos szektorokban szükség van a termeléshez kötött támogatásra. Ezt gondolja az Európai Bizottság. Láttunk vitákat a százalékok megváltoztatására, aztán az ágazatok listájára vannak javaslat, és most nem igen tudnék találgatni ebben. Köszönöm, úr. Nagyon gyors leszek. Az új közös agrárpolitikában azon ágazatok száma, amelyek a termeléshez kötött támogatást alkalmazhatják, megnőtt. Ugyanakkor akkor, amikor szeretnék ezeket, ezekben az ágazatokban a termeléshez kötött támogatásokat fenntartani, egy pontosabb és átfogóbb igazolást kell adni ahhoz, hogy felmaradhasson ennek a rendszernek az alkalmazása. Tehát valami, ami létezik, azt meghosszabbítunk, de sokkal szigorúbb körülményekhez kötjük és minden esetben a tagállamoknak, akik szeretnék használni ezt a lehetőséget, sokkal jobban igazolniuk kell azt, hogy miért kívánnak ragaszkodni hozzá. Köszönöm szépen. Ezzel most köszönetet mondok a bizottság képviselőinek, az Európai Számvőszék tagjának, mindenkinek, akik lehetővé tették a mai ülést, a titkárságnak köszönetet mondok, a frakciós munkatársaknak, és természetesen a fordító szolgálatot sem szabad elfelejteni, és remélem senkit sem felejtettem el ezek után. Ezzel eljutottam arra a pontra, hogy berekezhetem a mai üléstől. Köszönöm szépen, legközelebb újra látjuk egymást.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 Köszönöm.